Colleghi, buon pomeriggio. Cominciamo subito anche perché abbiamo... Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket, kezdjük is meg el a munkánkat, mert nagyon sok a munkánk a Krim szakbizottság nevében. Cecilia Malmström biztos asszonyt szeretném üdvözölni, ő a felelőse a belső ügyeknek, és ezek a területek kihatnak a mi munkánkra is. A biztos asszony többek között, számos dolog között, amiért felel, felel azokért a kérdésekért is, amelyek a biztonsághoz, a maffiához, illetve a szervezett bűnözéshez kötődnek. Ezek olyan témák, amelyek rendkívül érdekesek számunkra, és ide tartozik például a nyomozati szervek között együttműködés a tagállamok között, illetve az Európai Unió hatóságai közötti együttműködés és a nemzeti jogszabályok harmonizációja, a különböző bűncselekmények meghatározása, ezeknek a harmonizációja, ezek is az ő illetékességi körébe tartoznak. Tisztelt biztos, illetve biztos asszony mindig is érdeklődött ezen témák iránt. Ez olyan, téma, olyan témák ezek, amelyek a mi szabadságunkat is érdeklik, és már elmondtam azt, hogyha Cecilia Malmström nem lett volna ennyire készséges, hogyha nem lett volna ennyire előretekintő, és nem lett volna ennyire nyitott, akkor nem is tudnánk ma ezekről a témákról beszélni és nem is lehetnénk tagjai ennek a szakbizottságnak. Még mielőtt megadom a szót a biztosasszonynak, azt javasolnám, hogy a következő módon struktúráljuk a vitát. Először is Mástrom asszony fog beszélni, majd utána lesz egy kérdéskör a koordinátorokkal, de először is a biztosasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, Tisztelt asszony, kedves Szonya, hölgyeim és uram, jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen, hogy meghívtak ma ide, amely igazából ennek az ideális bizottságnak a munkájának a kezdetét jelenti, és ez mutatja azt, hogy mennyire elkötelezettek a szervezet bűnözéssel ellen, és ez nagyon fontos számomra is. Főként ö, szeretném meghallgatni önöket, de hát a vita előtt szeretnék egy kis tájékoztatást adni arról, hogy a bizottság hol is tart ebben a kérdésben, és utána pedig szívesen megválaszolom a kérdéseiket, és akkor látom, hogy milyen fajta témákra szeretnének önök is fókuszálni, és megnézhetem azt is, hogy hogyan lehetne a következő hónapokban együtt működni, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy segítségükre legyek. A saját kezdeményezés, amit az Európai Parlament a múlt év októberében fogadott el, az azt mutatta meg, hogy a szervezett bűnözés nagyon veszélyes az Európai Unió számára, ez kihat az üzletre, a közösségekre, és aláássa a demokratikus rendszerünket. Ez kihat a hatóságokra, illetve a hatóságok meg, megfelelő ö, szolgáltatásaira is, és ö, aláássa azt a fajta bizalmat, amelyre szükségünk van a jelenlegi időben. Természetesen nagyon nehéz konkrétan számszerűsíteni a szervezet bűnözés költségeit, és hát ide tartozik még az emberi szenvedés is, amit ez okoz, de a gazdaságra is nagymértékben kihat ez. A második európai akciótervel a bűnözési statisztikákat illetően remélhetőleg sikerül már egy jobb fajta statisztikai képet kapni az elkövetkező években erről, tehát óriási költségekről van szó, és mindenképpen tenni kell valamit EU szinten is, helyi szinten is, és nemzeti szinten is. Engedjék meg, hogy néhány példával szolgáljak a költségeket illetően. A pénzmosás az IMF szerint 800 és 1600 milliárd USA dollárra rúg évente a világon. Ez egy óriási számadat. Ez megfelel Lengyelország GDP-jének, vagy akár Olaszország GDP-jének tehát a két GDP közötti összegről van szó. Az 1,5 millió európai állampolgár fogyaszt kokaint rendszeresen Európában, ez megfelel Málta vagy Ciprus lakosságának. Ezen kívül 120 milliárd euró vész el Európában a korrupció miatt, ez pedig megfelel az európai Unió GDP-jének 1%-ának, vagy akár az éves költségvetésünk 1%-ának is. Tehát elég nagy mértékben tapasztalható a szervezett bűnözés, mind be az eu belül és kívül is, és különböző szektorokra hat ki ez a gazdaságban. Egyetlen egy tagállam sem tudja ezt a kihívást egyről megválaszolni. Ezért nagyon fontos a feladatunk itt, növelnünk kell a közös politikáinkat, a jogalkotást, és gyakorlati megoldásokra van szükség annak érdekében, hogy a gyakorlati együttműködés, illetve a határ ellenőrzés megvalósuljon. A belső politikák egyre nem elegendőek, a globális piacon gyakran a politikai instabilitás, illetve a gazdasági gyengeség is kihat, és ez egy külső dimenzió, amit még jobban be kell, figyelembe kell vennünk. A biztonsági stratégiák, a hamerik folytatott párbeszéd és a hamerik szervezetekkel folytatott együttműködés is nagyon fontos. A szervezett bűnözés stratégiai politika volt eddig, amely a közös gyakorlaton, közös prioritáson alapult, illetve a feladat megosztáson, ez benne van a Stockholmi programban is, és ezt a bizottság belső biztonsági stratégiája is kiszélesítette 2010. Eh, novemberben, ezt évente nyomon követi a bizottság, és eh, hamarosan elkészül a következő éves jelentés ezzel kapcsolatban. A tagállamoknak is van közös prioritásuk, például van egy eh, EU szintű szervezet, amely foglalkozik ezzel, illetve egy ilyen program. A munkánk négy területre koncentrál a szervezett bűnözés tekintetében. Először is bizonyos fajta bűnözések ellen kell fellépni, amelyek komolyak, ezek egyre inkább előfordulnak, és nagyon ö, ö, pro, nagy profittal ö, járnak. Ide tartozik például a számítógépes bűnözés, vagy az embercsempészet. Az embercsempészet, az emberkeskedelem, az eléggé súlyos bűncselekmény, itt mindenképpen erős európai fellépésre van szükség. Az az irányelv, amelyet az elmúlt évben önök elfogadtak, azok minimális szankciókat fogalmaznak meg, rendelkeznek a védelemről, illetve arról, hogy mindenképpen segítséget kell nyújtani az áldozatokra, és azt is kiemelik, hogy a kisebb büntetteket nem kell megbüntetni az áldozatokat. Ez a, ezt a jogszabályt hamarosan kiegészte egy hosszú távú stratégia is, amely meghatározza az EU stratégiáját ezeket az öt évben, és konkrét prioritásokat szab meg. Ez fogja majd irányítani a e, Európai Unió embercsempészeti koordinátorának munkáját, és aki az elmúlt év márciusában kezdte meg munkáját. Tudom, hogy sokan már e, beszéltek ezzel a megbízattal. Annak érdekében meg lehessen védeni e, az állampolgárokat, a vállalatokat a szemtőgépes bűnözéstől, ez is nagyon fontos. A tagállami, illetve az EU intézmények, a köz, az állam, illetve a magánvállalatok is működnek ezen. A gyermekek védelmével is foglalkozni kell, főként a gyermek pornográfiáni fellépéssel. Megfelelő információs rendszerekről is dönteni kell, és ezzel és jobban meg lehet felelni például a bankok elleni támadásoknak. De a legfontosabb fejlemény az az, hogy létrehozzunk egy Európai Uniós számítógépes bűnözés elleni központot az Európolon belül. És természetesen ennek a sikere attól, függ majd, attól fog majd függeni, hogy a tagállamok hogyan működnek együtt. Másodszorban számos lépést tettünk, hogy sikerüljön alásni a szervezett bűnözést, tehát a pénzt sikerüljön, pénzt, a profitot valahogy megszüntetni, és tudom, hogy a parlament számára, az elnök asszony számára ez nagyon fontos, hogyha szeretnék megszüntetni a szervezett bűnözést, akkor a pénzt kell előtérbe helyeznünk, ezt kell megvizsgálnunk, és ezért azt javasoltuk néhány hónappal ezelőtt, hogy legyen egy irányelv, annak érdekében, hogy a tagállamok sokkal gyorsabban tudják fogyasztani a szervezett bűnözők pénzeit. Egyértelmű és sokkal hatékonyabb szabályok lesznek az elkobzást illetően, sokkal erősebbek lesznek a szabályok akkor, hogyha például a gyanúsítottól egy harmadik személyhez uh, utalták át a uh, pénzt, illetve uh, lesz úgynevezett nem ítéleten alapuló elkobzási alap is, például akkor, hogyha a gyanúsított elhunyt vagy súlyosan beteg. Nagyon fontos az, hogy ezek a ne veszítsenek Értékek és tudom, hogy nagyon fontos ez a speciális szabizottság is. Ezen kívül létrehoztunk egy korrupciális csomagot, és van egy új mechanizmus, amelyen együtt a tagállamok felléphetnek korrupció ellen, és tudjuk, hogy a korrupció és a szervezett bűnözés mértékben kötődik egymáshoz. Az Európai Bizottság hangsúlyozta azt, hogy ez a csomag egy olyan csomag, amelynek során meg kell vizsgálnunk a korrupció okait az Európai Unióban, ez nagyon különböző az Európai Unióban, tehát mindenképpen sokkal nagyobb politikai szerepvállalásra van szükség nemzeti szinten a tagállamokban, és ajánlásokat is tenni fogunk az egyes tagállamok számára. Az első jelentést a következő évben adjuk közre, és minden második évben lesz ilyen jelentés ezt követően. Remélhetőleg szinergia fog majd jön, létrejönni az önök, illetve a mi munkánk között, hiszen a korrupcióhoz kötődő kérdések mind nagyon kényesek, és annak érdekében, hogy sikerüljön igazi elemzést elérnünk, ahhoz az kell, hogy önök is támogassanak bennünket és ehhez kell az önök politikai támogatása. És az önök kapcsolatai nemzeti parlamenteken nagyon fontosak ebben. A tagállamoknak mindenképpen meg kell felelnünk a világszintű standardoknak a pénzmosással szemben. Van egy új munkacsoport az oecd kapcsolatban, és itt sokkal fontosabb már a jogi személyek átláthatósága, Tudni kell azt, hogy nyomon kell tudni követni a pénzáramlását, egy újfajta bányék kollégám már dolgozik az Európai Unió harmadik pénzmosás ellenes irányelvén velem együtt, ugyanakkor megvizsgáljuk azt is, hogy szükség van egy új irányelvre a bűnügyi szankciókkal kapcsolatban a pénzmosás esetében, és itt mindenképpen várom az önök véleményét majd harmadsorban. Sokkal jobban hozzá kell férni az információ cseréhez a bűnözői szervek között az EU-ban és az EU-n kívül, és ez azért kell, hogy sikerüljön valóban megszüntetni a bűnözői szervezeteket, és meg lehessen védeni az áldozatokat az információkhoz való hozzájárás kapcsán, a utazgatást nemzeti, nemzeti szinten ez egy jellemzője a szervezett bűnözésnek, és itt közös európai adatvédelmi standokra van szükség. 2017. februárjában az Európai Bizottság javasolt egy EU-PNR adat jogszabályt. Ez nagyon fontos, nem csak a szervezett bűnözés, az emberkereskedelem, hanem a terrorizmus szempontjából is. Szeretnénk kihasználni az Európol potenciáját. Az év során szeretnénk átvizsgálni az Európol jogi alapját, annak érdekében, hogy sokkal hatékonyabbá tegyük ezt a szervezetet, hogy sikerüljön határokon átnyúló nyomozást is folytatni úgy, hogy az alapvető emberi jogot meg lehessen védeni. Tisztelt elnök úr, a bűnöldözői szerveknek sokkal jobb eszközökre van szükségük, és ezért ebben az évben egy új európai ö, oktatási rendszert, tréning ö, rendszert szeretnénk létrehozni. A különböző nyomozási technikák javítására szeretnénk egy újfajta ilyen képzési politikát, és minden mellett a CEPOL jogi alapját is szeretnénk átvizsgálni. Nagyon fontos az, hogy egy erősebb hálózat jöjjön létre a kiképzési politikákat illetően. Ami pedig a támogatást illeti, a több éves pénzügyi keretről jelenleg tárgyalunk, és a belső biztonság területén szeretnénk, hogyha lenne egy alap, amely a határbiztonsággal, a terrorizmus ellenességgel, illetve a szervezetbűnözés elleni fellépéssel foglalkozik. Egyszerűsíteni kell ezen kívül a kezelési szabályokat is, és eh, így remélhetőleg sikerül elérni európai szinten ezen feladatok végrehajtását. Remélem, tisztelt elnök asszony, ez hasznos volt az önök számára, hogy felvázoltam, hogy hol is állunk. Mindenképpen várom az önök kérdéseit, elképzeléseiket is, azt illetőleg, hogy hogyan tudnánk együttműködni, és hadd zárjam azzal, hogy mi teljes mértékben támogatjuk az önök szakbizottságának munkáját. Grazie lei, commissaria lei. Köszönöm szépen nem csak egyértelmű és világos volt, hanem még egyszer nagyon világos üzeneteket fogalmazott meg. Nagyon fontos az együttműködés különböző formáit megvalósítani az ügynökségekkel együtt, hanem ön arról is beszélt, hogy az Európol tevékenységét meg kell erősíteni, és lehetőséget kell biztosítani az információ cserére, mégpedig szélesebb körben, illetve ön hangsúlyozta azt, hogy fontos megvizsgálni azt, hogy milyen mértékben fonódtak össze ezek a bűnszervezetek az európai gazdasággal. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos fokmérő. Három percben a koordinátoroknak adom meg a szót, először Matyé asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony a néppárt nevében köszönetet szeretnék mondani, hiszen ez egy második közös ülésünk, a nagyon erőteljes üzenetet küldött számunkra, megerősített bennünket a munkánkban, köszönjük szépen ezt a gesztust, és reméljük, hogy az együttműködést a Krím és az Európai Bizottság között tovább tudjuk erősíteni, és ezt mi is hangsúlyozni szerettük volna. Az ön javaslata egy nagyon erőteljes javaslat, ezt megelégedéssel nyugtáztuk, hiszen több év óta ez az egyik legerőteljesebb javaslat. És a néppárt rendkívül elégedett ezzel a javaslattal. Nagyon fontos ezt a munkát megerősíteni, és nagyon örültünk ennek a javaslatnak. Ami a az internetes bűnözést illeti, illetve az ellen, ezzel elleni küzdelmet. Az Európolba látogattam az elmúlt héten, és ön az előadásában biztos asszony szintén kitért erre a speciális bűnözési területre. Szeretném, hogyha beszélne még arról, hogy a e, bizottság mit szeretne tenni ezen központ kapcsán, hiszen önöknek megvannak a megfelelő eszközeik. Nagyon fontos, hogy a tagországok is bekapcsolódhassanak ebbe a munkába, és ön beszélt a SZEPOR-ról is. Nagyon örültem annak, hogy ön ezt a pontot megemlítette. Azt gondolom, hogy az Európai Rendőrség számára egy tényleges képzése van szükség. Egy kis ügynökségről van szó, kevesebb mint 30 en dolgoznak ott, nagyon fontos, hogy ők megfelelő hatást váltassanak ki, illetve ebből a, az ügynökségből egy rendőrakadémia alakulhasson ki, amely nagyon fontos a rendőrök számára az Európai Unióban. A bizottságnak mik a tervei? Más típusú eszközöket és rendelkezésre szeretne bocsátani a SZEPOR számára, mint csak a képzést. Most mik ezek az eszközök? Older úrral nemrégiben találkozott, és meg szeretném kérdezni azt, hogy milyen együttműködést folytatnak a harmadik országokkal, az intereset, internetes bűnözés elleni küzdelem jegyében, illetve a pénzmosás elleni küzdelem jegyében. Köszönöm szépen a válaszait. Köszönöm szépen. Fajon asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen én is köszönetet szeretnék mondani a biztos asszonynak. A mai vita kitűnő kezdete a tartalmi munkánknak, és azt gondolom, hogy nagyon ambiciózusak a céljai. Nagyon örülök annak, hogy ön az együttműködés mellett áll, élete elmondta azt, hogy szeretnének minden ilyen együttműködni velünk az összes területen. Nagyon gyakran mi is megemlítettük azt, hogy milyen bonyolult a mi munkaterületünk. Például, amikor a szervezett bűnözés, korrupció és pénzmosást elleni küzdelemről beszélünk, ezek a területek összefonódnak szorosan egymással, és a frakciónkban készült egy tanulmány. Ez a tanulmány bemutatta azt, hogy az adó csalás az európai országokban, az Európai Unióban több 10 milliárd eurónyit összeget tesz ki. Ez egy nagyon súlyos bűnözés, ezen kívül létezik az internetes bűnözés is, ez az Európai Uniónak 300 milliárd eurójába kerül évente. Az euróbarométerből kiderült az, hogy a, a polgárok jelentős mértékben aggódnak emiatt. Nekünk az a feladatunk, hogy az intézményekkel, az Európol, az eurojust közösen vizsgáljuk meg azt, illetve tegyük fel azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk a megerősített együttműködést legjobban megvalósítani. Ebben az összefüggésben meg szeretném kérdezni öntől azt, hogy ön milyen lehetőségeket lát arra, hogy hivatalosan nevezzenek ki egy európai ügyészt. Ez egy olyan téma, amelyel mi itt a parlamentben is foglalkozunk. Két jelentős sport esemény előtt állunk, az Euró 2012-es futballbajnokságok, illetve az olimpiai játékok Londonban. Én aggódom a, a nőkereskedelem miatt is, illetve a szexuális kizsákmányolás miatt 2004-ben Németországban nagyon sok civil szervezet utalt erre a problémára, és ezt újból megtettek azóta is. Az ilyen jellegű sportesemények kapcsán növekszik eh, a nőkkel való kereskedelem. Németország nagyon hatékonyan lépett fel a rendőrségi erőkkel, illetve civil szervezetekkel együtt, az emberek figyelemfelkeltése érdekében, illetve a sporteseményekre több rendőrt bocsátottak rendelkezésre, illetve speciális képzésben részesítették őket. Nagyon jó lenne azt gondolom ebbe a az Európai Bizottságot is eh, bevonni, illetve a tagországok például az Egyesült Királyság szintén tanulhatna a múlt tapasztalataiból. Egy olyan időszakban vagyunk, amikor valószínűleg megint meg fog növekedni a nőkereskedelme. Meg szeretném kérdezni a bizottságot, hogy szeretne erre reagálni. Az ALDE képviseletében parancsoljon képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm biztos asszony, köszönjük az eltökéltségét. Megkaphatnánk az ön előadásának egy másolatát, hiszen nagyon jó összegzése volt ez a különböző gondolatoknak. Köszönöm. Ezt a problémát eddig nem vizsgáltuk meg teljes mértékben, az adóparadicsomok kérdését például, az én tagországom szponzorálja a legtöbb adóparadicsomot, ez pedig eh, rendkívül sajnálatos, és nem tudom, hogy a bizottságnak vannak -e ezzel kapcsolatos tervei, ez egy jelentős aggály, hogyha Sterlinger olasz, eh, illetve angol pénze már rendelkezik, akkor ezt eh, kiviheti az országból. Ebben a szakbizottságban nagyon keményen dolgoztunk, és eh, készül majd egy jelentés is a munka végén. Ön egyetérte azzal, hogy amire tényleg szükségünk van, az egy tényleges hatáskifejtés. Tehát a politikai akarat önmagában nem elégséges, hogyha ezek a jelentések a sútban végzik. Jakolino asszony készíti ezt a jelentést, és 10 vagy 20 millió európai munkahely veszik el amiatt, hogy ezek az adócsalók működnek. Azt gondolom, hogy ezzel segíthetnénk a munkanélküliség megállítását is, illetve jelentős adóbevételekhez juttathatnánk a szegényebb tagországokat, Hát, hogyha a közélem is azt látja, hogy 10 millió munkahely születhet ezzel, akkor azt gondolom, hogy ez egy jelentős érv, és a tagországokat rábírhatja arra, hogy ebben együttműködjenek velünk, illetve van-e jobb javaslata arra, hogy hogyan szerezzük meg ezt a politikai akaratot? Köszönöm szépen a zöldek képviseletében. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak a bevezető szavaiért remélem, hogy a bizottság szolgálataival együtt tudunk működni, és jó jelentést tudunk majd írni. Három dolgot szeretnék elmondani. Egyértelmű az, hogy a szervezett bűnözés nagyon komplex kérdés. A szervezett bűnözés definícióját is megvizsgáltam, hogy a Bundeskriminalamt Németországban például hogyan fogalmaz, hogyan definiálják a szervezett bűnözést. Három aspektus vesznek figyelembe. Az első az az, hogy a szervezett bűnözés mindig is bizonyos struktúrákhoz, kereskedelmi struktúrákhoz, olyan struktúrákhoz kötődik, amelyek hasonlítanak a legális struktúráknak, de ez nem így van. Például Belgiumban, hazámban az elmúlt héten kiderült az, hogy éveken át volt egy bűnözői bank, és pénzt mostak tisztára. Tehát nem csak egy déli fenoménumról, déli jelenségről van szó, az egész Európában talál, megtalálható ez. A második aspektus, amit a Német Szövetségi Bűnözési, Bűnözési Hivatal megvizsgál, ez a fenyegetettség, a fenyegetés. A harmadik pedig az az, hogy megpróbálnak nyomással lenni a politikára, a médiára, a hatóságokra, a jogi szektorra. Tehát ez már a korrupcióhoz kötődő történet. A kérdésem a bizottsághoz, önhöz, felelős biztoshoz, hogyha ilyen sok aspektusról van szó, akkor hogyan lehet az egy Európai Bizottsággal együttműködni, hiszen nagyon különböző illetékességi körökhöz kötődik ez. Hogyan lehet a különböző aspektusokat kombinálni? A második aspektus. Tajoni hogy elmondta nagyon helyesen és hogy az Európai Bíróság vedemelés nagyon fontos lehet, de aki ismer a Lisszaboni szerződés, az tudja, hogy eh, a, hogy a pénz, ami az Európai eh, Unió költségvetésében megvan, arra is szükség van a jogi szolgálatok között, és ezért is mindenképpen együtt kell működni az európai hatóságokkal együtt. A harmadik eleme, elem, ez gyakorlati elem. A bizottság szeretne Szerbiába ellátogatni, egy fontos ország ez. Azt mondják, hogy nagyon nagy a korrupció ott, ez egy csatlakozni kívánó ország, tehát az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a fejleményeket biztos azt, hogy nem tudom, hogy most ön direkt, vagy akár a szolgálataink eh, keresztül tudná nekünk tippeket adni a szakbizottságunk számára az utazás szempontjából Szerbiába. És júliusban fogunk utazni Szerbiába. Köszönöm. Eh, la parola l'onorevole Kirkop, tre Kirkop úr, három percben. Elnök asszony, azzal kezdeném, hogy eh, egy olyan dolgot vetek fel, amiről a biztos asszony is említést tett a hozzászólásában. Elég sokan teszik fel azt a kérdést, hogy ennek a, a, a bizottság munkája mennyiben hasonlít, vagy mennyiben mutat azonos vonásokat a szervezet bűnözéssel elleni küzdelemmel foglalkozó más szervezetekkel. Azt hiszem, hogy itt egy közös megközelítésre lenne szükség, ahogyan ma délután is erre vonatkozó javaslatot hallottunk. Legalábbis az én tapasztalataim szerint nagyon nehéz elszigetelten beszélni, mondjuk egy fontos bűnszervezet működéséről, mint legyen ez az olasz maffia, vagy más országokban is működnek hasonló bűnszervezetek. Nagyon nehéz a kiberbűnözésről elszigetelten beszélni, vagy az emberkereskedelemről, vagy a pénzmosásról tehát ezekre nem lehet elszigetelten beszélni, mert az én tapasztalatom is az, hogy mindezek a különböző bűnözési formák összefüggenek egymással. Ezért a következőt kérdezném a biztos asszonytól. Miután, gondolom, mint említettem, ezek a különböző bűncselekmények összefüggenek egymással, Ön mennyiben próbálja meg a különböző hasznos információkat összekapcsolni. Bűnöldöző szervek képviselőivel többször beszéltünk erről. Persze korlátozott források állnak rendelkezésre, az Europol a jelenlegi kitérmük alapján tehet ezt és azt, de ez nem elég. És szerintem a mi bizottságunk munkának az eredménye az kell, hogy legyen, hogy jobb válaszokat tudjunk adni a kihívásokra. Felmerült egyik nap még egy dolog. Ez ugye nem szerepel a programunkban, de biztos eh, vagyok abban, hogy legalábbis biztatást fog adni a biztos asszony is hát, arra, hogy a hírszerző szerveink itt Európában, illetve a szövetségeseink hírszerzése is összetudja vezetni az erőforrásait, és közösen próbáljanak meg hatékonyabban fellépni a bűncselekmények felderítése, illetve a bűnözők elítélése érdekében. Köszönöm szépen, Kirkop úr. Eszter Lagard. Köszönöm szépen, elnök asszony, és üdvözlöm a biztos asszonyt. Nos, nagyon is igaz, amit a biztos asszony mondott, miszerint a szervezett bűnözés nagyon nagy problémát jelent. A biztos asszony elsősorban a gazdasági szempontokkal foglalkozott, ezek eh, nagy számú eh, problémát jelentenek, de hol életről és halálról van szó, az eh, az a terület, amikor a szervezet bűnözés behatol a politikába, az igazgatásba, alása a demokráciát, vagy ellehetetleníti a demokráciát, és látszólag demokratikus döntések, amelyek politika vagy vagy az igaz, igazgatás területén születnek meg, igazából a szervezet bűnözés céljait szolgálják. Ez a legnagyobb probléma. A biztos hogy említette a stokholmi programot, és a bizottság sok mindennel foglalkozik, rendőri együttműködés erősítése, a bűncselekményekből származó vagyon elkobzása, minimum büntetések harmonizálása, tan, tanúvédelem, és így tovább. Ezek mind nagyon fontos kérdések. De én azt kérdezném, hogy mit tehetnénk annak érdekében, hogy a civil társadalmat is jobban be lehessen ebbe vonni. Szerintem nem nyerhetjük meg a szervezett bűnözés elleni küzdelmet, hogyha a civil társadalmat nem tudjuk sokkal jobban bevonni ebbe a küzdelembe és ha nem tudjuk nyitottabbá tenni a társadalmat erre a problémára. Ugyanis a bűnözők mindig a sötétben tevékenykednek, és minél inkább be tudjuk vonni a civil társadalmat a küzdelembe, annál nagyobb esélyünk van eh, arra, hogy jobban fel tudjuk deríteni a bűncselekményeket. Itt a banktitokot például, a banktitok példáját említeném, itt a, és adóparadicsomok felderítésével sokat tehetünk a eh, bűnözés elleni küzdelemben. Nem tudom, hogy Svédországban pontosan ez hogy is van, de régebben a könyvvitelt, a számvitelt nyilvánosságra kellett hozni, tehát az adó elszámolásokat mindenki betekinthetett. A transzparencia, az átláthatóság ezért rendkívül fontos. És egyre inkább azt figyeljük meg minden tagállamban, vagy sok tagállamban, hogy az ember kereskedelem összefügg a túl alacsony bérekkel, ez már szinte rabszolgaként foglalkoztatják az ember kereskedelem révén a több tagállamba szállított embereket, és borzasztó körülmények között kizsákmányolva dolgoztatják őket. Jobban lehetne talán ellenőrizni a munkavégzési, munkavállalási engedélyeket, hogy elérjük, hogy jobban megfizessék ezeket az embereket. Ez is az emberkereskedelem elleni küzdelem része. Mit gondol a bizottság, mit tervez a bizottság tehát, hogyan próbálják jobban bevonni a civil társadalmat, és hogyan kívánják nyitottabbá, nyilvánosabbá tenni a bűnözés elleni küzdelem eszközeit. A Költségvetési Bizottságban most éppen egy szavazás zajlik, ezért kérem ne tekintse ezt udvariatlanságnak, de részt kell vennünk ezen a szavazáson. Önök, köszönöm. Biztos asszony, én is szeretnék egy rövid kérdést feltenni önnek. Matyén asszony is röviden utalt erre. Múlt héten Hágában voltunk, az Europol igazgatója hívott meg minket az éves konferencia megnyitójára. Már az előbb említettem, hogy hogyan jött létre a mi bizottságunk, szakbizottságunk, több kétoldalú megbeszélést folytattam a spanyol rendőrség képviselőivel, a kolumbiai rendőrség vezetőivel, az FBI-jal és az amerikai kábítószerelmes ügynökséggel, a DEA-val. Ezek a szervezetek is nagyon szívesen együttműködnének velünk. És szerintem ez egy olyan dolog, amin még el kellene gondolkoznunk, és ami hasznos lehet a számunkra, amit fel tudnánk használni. Engedje meg, hogy a következő kérdést tegyem fel önnek, biztos asszony. Hogyan néz ki időben a bizottság programja? A 2008-ból származó szervezett bűnözés elleni határozat elfogadása csúszott 2012-ben várható, hogy ez megtörténik? Köszönöm szépen köszönöm a javaslatokat és a kérdéseket. Az, mi az utolsó kérdését illeti, az idén év végére tervezzük, hogy ez e, megszületik. Matyi asszony, az elkompzás kérdése nagy támogatást kapott a tanácsban is. Bízom abban, hogy együtt e, társjogalkotóként gyorsan e, pontot tudok, eh, tudunk tenni ennek a végére, és megszületnek a harmonizált szabályok. A kiberbűnözés elleni küzdelem központja kapcsán, hát itt fokozatosan haladunk előre, Jövő év elején ez már működőképes lesz. Az Európolnál dolgozók mellett még a tagállamok szakértői e, is hozzájárulnak majd a létszám kialakításához. Fenyegetettség elemzéseket fognak készíteni, koordinálják az önvédelmi kérdéseket, azután legjobb gyakorlatok, a közszféra, magánszféra együttműködése, a PPP együttműködés, a kiberbűnözés elleni küzdelemben, és különböző vagy nyitott segítségnyújtás szerepelnek a, majd a központ fő tevékenység között, például az elkobzott hardverek tartalmának az elemzésében is részt vesznek. Ami a CEPOLT illeti, az év végére megszületik a javaslat, még mindig folyik a konzultáció a tagállamokkal, hogy megtudjuk, mik a képzés prioritásai, néhány területen, ahol több képzésre van szükség, ott tervezünk egy, egyfajta Erasmus programot a rendőrök számára, és a világ, illetve az Európai Unió Rendőr Akadémiájának az együttműködésével szeretnénk kialakítani egyfajta európai politikai rendészeti kultúrát. Most próbáljuk feltárni, hogy mit akarnak a tagállamok, és az év végére készítjük el a javaslatunkat. Holder úrnak mondom, igen, foglalkozunk a kiberbiztonság kérdésével, van egy munkacsoportunk, volt egy közös gyakorlat, a budapesti egyezményt szeretnénk, ha minden tagállam aláírná, és dolgozunk az internetes kinder pornográfia elleni küzdelemben. Itt is próbálunk szorosabban együtt működni. Itt vannak anyagok, amelyeket, amelyeket Egyesült Államokból származnak. Hogyan úr, itt persze vannak ellentmondások, de ezért jó gondolatnak tartom, amit ön felvetett. Nagy sportesemények kapcsán az emberkereskedelem erősödése. Hát nem tudom, hogy a brit, a lengyel és az ukrán hatóságok mit terveznek, de az tudatosult bennük, hogy nagyobb megnő a kockázat ezen események kapcsán. Biztos hogy benne, hogy a német tapasztalatokat is felhasználják, megpróbálják a jó gyakorlatokat átadni egymásnak, és tudom, hogy a civilek is együttműködnek a rendőrséggel, hiszen ez rendkívül fontos, hogy a fantasztikus sportesemények ezek mellett azért erre, erre a kérdésre is odafigyeljenek. Nem tudom pontosan, hogy mennyi forrást használnak fel erre a célra. Newton Dunn úr, igen, biztos, hogy örömmel átadom ennek a beszédem eh, írásos változatát. Bárnyi biztossal együtt vizsgáljuk, hogy mit eh, lehetne még tenni ezen a területen, és az év eh, végéig, míg ha elkészült az elemzés, akkor előállunk az anyaggal. A politikai akarat is természetesen fontos az elmezés mellett. Nyilván ne tő, nem tőlem várják, hogy elmondjam, hogy önök hogyan szervezik meg a jelentéseket, vagy a az ajánlásokat. A szervezett bűnözés kapcsán, amit ön említette, az sok szenvedést, amit ez okoz, de a legfontosabb kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt a, ezt a, ezeket, a, ezeket a hatalmas összegeket visszacsatornázni a legális gazdaságba, hiszen ez az emberek pénze, ez az adófizetők pénze, ezt vissza kell szereznünk, különösen most a gazdasági válság idején és a bizottságban mi tudjuk, eh, hogy ez a eh, legális gazdaságnak mekkorát segítene. éppen ezért, eh, röviden is említettem, de Szerengorral teljesen egyetértek abban, hogy a szervezet bűnözés erodálja a politikai intézményekbe, a demokráciába vetett hitet. Tehát egyrészt kevés a pénz, a forrás is, másrészt a bizalom is fogyóban van, és a legit legitimációja csökken a demokratikus intézményeknek, a, nagyon sok ember úgy érezné, hogy ez tényleg olyan terület, ahol sokkal többet kellene tennünk hogyan működünk együtt. Nos, száz óra. A bizottság megpróbál a belső politikai stratégia kapcsán együttműködni az összes biztossal, Barnyi biztos, Reding asszony, és a többi biztos is hozzájárul ehhez a munkához. Megpróbáljuk az Európol és a Eurojust közötti együttműködést is erősíteni. Hát majd Reding asszonynal is nyilván eszmét cserélnek. Ő tervezi a Eurojust ra vonatkozó rendelet módosítását. Szerbia. Nos, majd fenyegetettség elemzések, kép, szülnek, és ezek a háttéranyagok segíthetik az önök munkáját is. Kirkop Europollal kapcsolatban tett fel egy kérdést. Igen, én beszéltem a Stockholm programról, és a Lisszaboni szerződés alapján is az Európa számára ki kell alkotnunk új jogi kereteket, a parlament szemben is persze természetesen az elszámolhatóság fennáll, és több információt kell megosztaniuk a tagállamoknak is. Megvizsgáljuk, hogy ezt hogyan lehet majd javítani, hiszen kulcs fontosságú a szervezetbűnözés elleni küzdelem. A PNR kérdés is kapcsolódik, ezt tudom, hogy ő milyen jól ismeri ezt a dossziét. És végezetül azt hiszem, Szadegörd úr, elmutatom, nagyon is egyetértek az önnel. Nagyon sok kérdés kapcsán megpróbálunk jobban együttműködni a civil társadalommal. Az emberkereskedelem elleni koordinátorunk és ezt teszi, elkészített egy weboldalt. A korrupció elleni küzdelem kapcsán szakértői csoportok is együttműködnek különböző civil szervezetekkel, és önök az Európai Parlament még inkább inkább jobb helyzetben vannak ahhoz, hogy erősítsék a kapcsolatokat a civil társadalommal, és a civil szervezetek véleményét is bevigyék a szervezetbűnözés elleni közelembe. A transzparencia természetesen kulcsfontosságú, korrupció elleni küzdelemről készül egy jelentés. Itt persze a nemzeti jogszabályok a mérvadók, de a legjobb gyakorlattal kapcsolatban nyilván tudunk ajánlásokat adni. Tudom, hogy kevés az időnk, és még sokan sok szerep, név szerepel a listán. Köszönöm szépen, tisztelt eh, biztos asszony. További felszólási kérelmek vannak, de lezártuk a listát, mindenki két percet kap azért, hogy a biztos asszony válaszolni tudjon. Janakó asszony az első, aki kérdez. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Az elmúlt évtizedekben szoros kapcsolat alakult ki a szervezett bűnözés és eh, a különböző tevékenységek között, illetve a terrorizmus között is. És eh, kapcsolat mutatkozott a különböző radikális csoportosulásokkal és eh. a legtöbb nemzeti rendőrség úgy van kialakítva, hogy különböző szolgálatok foglalkoznak ezzel a kérdéssel, ezzel a kérdéskörrel, és ezért nagyon nehéz koordinálni ezen a területen. Az Európai Bizottság kíván -e javaslatokat, iránymutatásokat kidolgozni azért, hogy ez a rendszer valóban jobban tudjon működni, és több eredményt tudjon felmutatni. Elnök, köszönöm szépen! Most két percre Jakolino úr következik a jelentéskészítőnk. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Máström asszonyt meghallgattuk, és kétség sem fér ahhoz, hogy a szervezet bűnözés abszolút határokon átnyúló, és ezért nagyon fontos az, hogy szoros legyen az együttműködés a tagállamok között. Természetesen azon harmadik országokkal is kell működnünk, amelyek az, ahonnan a bűnözés eredhet, például a Kolumbiából a kábítószer, stb. Nagyon fontos az, hogy megértsük, hogy milyen szerepet játszanak a különböző hatóságok, az Eurojust, vagy az Europol, vagy akár a Frontex is. Ez ezzel kapcsolatban felmerül az kereskedelem kérdése is, és meg kell vizsgálni azt is, hogy eh, hogyan eh, tudnának ezek az ügynökségek jobban működni. Az szervezett bűnözés, vagy a korrupció, a pénzmosás olyan aspektusok, amelyek összefüggnek, de ide tartozik például az illegális műkereskedelem is, műkincskereskedelem, vagy az illegális gyémántkereskedelem is, viszont nincsen megfelelő együttműködés a tagállamok között. A tagállamoknak is eh, a továbbiakban szorosabban együtt kell működniük, és úgy gondolom, hogy eh, a tagállamoknak sokkal erősebb tudatosságra is szükségük van, ez egy nagyon fontos lépés lehetne és pontosan a pénzmosással szembeni irányelvet is előre kell vinni, azt, amit bárnyi úr dolgoz ki, hiszen 2013-ban a költségvetésben még nem kívánják növelni a szervezet bűnözés leküzdésére irányuló eszközöket. Úgy gondolom, hogy több eszközre van szükségünk amelynek segítségével hatékonyabban leküzdhetjük a szervezet bűnözést. Elnök, köszönöm szépen. Doamnei comisar Mastro, pentru prezentarea făcută. Biztos asszony, köszönöm szépen az előadását. Ez az előadás nagyon érdekesen megvilágította az eszközöket, amelyekkel az Európai Unió rendelkezik a szervezett bűnözés, korrupció és a pénzmosás elleni küzdelemben, illetve a kiberbűnözés elleni küzdelemben. Éppen ezért nagyon fontos, hogy egy párbeszéd valósuljon meg, illetve trialógus a kibertámadásokra vonatkozó irányelv kapcsán, és azt gondolom, hogy ez a trialógus lesz az utolsó lépés majd, mielőtt el tudjuk fogadni ezt az irányelvet a, következő, a következő plenáris ülésen. Az előadása után tudatosult bennünk, hogy számos tagországban jelentős problémák merülnek fel. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió véleményem szerint fontos, hogy beavatkozzon ezekbe a területekbe, még akkor is, hogy az Európai Unió kompetenciái a büntetőjog területén nagyon limitáltak. Ha ezeket a, a kérdéseket mérlekeljük, akkor nagyon örülök a biztos asszony világos javaslatainak. Ő megpróbálta világosabban körvonalazni a mi szakbizottságunk kompetenciáit és területeit is. Reméljük, hogy mi is hozzá tudunk járulni ehhez a közös munkához, illetve ahhoz, hogy sikerüljön megoldani a szervezet bűnözéssel kapcsolatos problémákat. Fontos, hogy a prioritások tekintetében bizonyos pontokra összpont, összpontosítsunk, hiszen egyébként szétdarabolódnak eh, ezek a területek, és eh, ebben az esetben nem tudjuk elérni azokat a célokat, amelyeket szeretnénk. Antisevics képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mi történt azokkal az esetekkel, amelyek megmutatták, hogy az egész eh, rendszer sérülékeny. Global crisis. The words... A az OECD általásával szemben a, az adóparadicsomok nem tűntek el. 70 millió dollár eh, eh, került Mubarak idején az egyetemi bankokba, azonban az egyetemiek ezzel nem, nem sokat látnak. ami nem sikerül leküzdeni az adóparadicsomokat, pedig nem tudjuk felvenni a harcot a a pénzmosással szemben. A kérdésem az egyszerű, mikor fogjuk megszüntetni az adóparadicsomokat. Elnök Borsellino képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, és szeretnék köszönetet mondani teljes szívemből Malmström asszonynak is. Hiszen ezt a témát mindig is nagy figyelemmel kísérte, már a mandátuma elején is kiemelte e, ezeket a témákat, és e, most e, létrejött ez a szakbizottság is. Nagyon sok dolgot figyelmen kívül hagytak, és azok a számadatok, amiket megemlített, azok megmutatják azt, hogy milyen nagy mértékben van jelen a szervezet bűnözés és hogy milyen ö, óriási tőkáramlások tapasztalhatóak. Ezek a pénzösszegek által a szervezetbűnözéssel foglalkozók óriási hatalmat tesznek szert a gazdaságban, és ez a legfontosabb jelenség, ezzel kell foglalkoznunk, hiszen ebből fakad minden más. Jelenleg egy olyan időszakban élünk, amikor óriási válságot kell átélnünk, és a szervezett bűnözés nem igazán szenved a válság miatt, tehát tényleg óriási pénzekről van szó. Jelenleg az a helyzet, hogy a politika nagyon gyenge a krízis következtében, és ez által a szervezett bűnözők is hatással lehetnek a politikákra, hiszen ennyi pénz áll rendelkezésükre. És pontosan ezért nagyon fontos az, hogy a civil társadalmat is bevonjuk. A kollégák is elmondták már azt, hogy a civil társadalmi szervezeteket is be kell vonni abba, hogy megvizsgáljuk, hogy ezekkel a jelenségekkel hogyan tudnánk szembenézni. A gazdaság, a politika, a szervezett bűnözést is meg kell vizsgálnunk, és a, a civil társadalmi szervezetek együtt kell megpróbálni leküzdeni ezt a jelenséget. Tehát, ahogy mondtam, ezek nagyon fontosak, és az is fontos, hogy eh, az embereket eh, tényleg kiképezzük ezekben a kérdésekben. Gyakran ezt elhanyagoltuk az elmúlt időszakban. Nincs meg a megfelelő tudás ahhoz, hogy a jelenséget megvizsgáljuk, és, hogy milyen, és azt sem tudjuk pontosan, hogy milyen eszközöket kellene felhasználnunk egy egyértelmű európai eljáráshoz, fellépéshez, ez lenne szükséges. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az áldozatoknak is segíteni kell. Nem csak azok az áldozatok, akik a szervezetek áldozataival válnak, hanem azok is, akik küzdenek a szervezet bűnözés ellen, és akik nem járnak sikerrel, mert elnyomják őket. Tehát a megelőzés rendkívül fontos ebben az összefüggésben. Meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet előkészíteni ezt. Már a leküzdés előtt aktívnak kell lennünk, hogy ez a fajta elnyomás ne jöhessen létre. Köszönöm szépen, Mitchell úr következik. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy remélem, hogy mindenki megkapja a biztos asszony beszédét. Többen így egyik ülésről a másikra megyünk, és nem tudunk végig itt lenni. Nos, a közelmúltban is születtek szerződések és jogszabályok, például a környezetvédelmi jogszabályokat ültették át Európában, olyan területeken, ahol, amelyekről a szerződés nem szól, és ilyet találunk az igazságügyi és a belügyi területen is. Nagyon gyorsan születnek meg a jelentések, és kezdettől fogva azt a kérdést kellene fekte, feltennünk magunknak, hogy hogyan tudnánk fájdalmat okozni, hiszen ez az egy, amit ezek az emberek megértenek, és hogyan tudunk fájdalmat okozni, hogy a pénzen keresztül, ugye mindent a pénzért csinálnak, ezért folyik az emberkereskedelem, a kábítószerkereskedelem. A CAP rövidítésű, a bűnözésből származó vagyonok elkobzásával foglalkozó hivatalt hoztuk létre, de az adó területen, a társadalombiztosítás területén dolgozók is részt vesznek ebben a munkában, és ezek kitűnő kompetens emberek meg kell nézni, hogy mindenki fizet el adót és társadalombiztosítást, és hogyha nem, akkor nyilván a rendőrség felfigyel ezekre az emberekre. Ilyen profilokat kell kidolgozni. Szerintem a bűnözésből származó vagyonok elkobzása, tehát a vagyon elkobzása az egyetlen dolog, ami elrettenti az embereket a bűnözéstől hogy gondolják, hogy megusszák a bűncselekményeket, és közben sokat keresnek, gazdagodnak, és még adót sem fizetnek. Nos, e, ez, ez e köré tervezik az életüket ezek az emberek, nekünk pedig a válaszunkat kell a köré szervezni, hogy igenis kobozzuk el ezt a vagyont, így tudunk csak fájdalmat okozni, úgymond a bűnözőknek. Elhat, kötelezettek és eltökéltek vagyunk, hogy ezt megtesszük. Az Európai Unióban nincs, nem tud senki elbújni. Persze túl könnyűnek tűnik elvonulni Írországba vagy Svédországba, de el, meg kell találnunk ezeket a bűnözőket, el, el kell koboznunk a bűnözésből származó minden vagyont egész Európában. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdés Boszkurt eh, asszony. Igen, szeretnék egy kérdést feltenni a feltörekvő piacokról. Ez pedig a bunda, a sporteseményeken, a futballban nagyon sok pénzmilliókat milliókat keresnek a bundával és az illegális sportfogadással is. A pénzmosás szempontjából is fontos ez, akár az emberkereskedelem, akár a kábítószer csempészet vonatkozásában, és sok európai országban szinte nincsenek is büntetések, vagy nagyon alacsony büntetési tétellel büntetik ezt, tehát ez vonzóvá teszi ezt a cselekményt a bűnözők számára. Tudom, hogy a korrupció csomagba ez bekerült, és nagyon jó is, hogy így történt, én írtam egy jelentést a LIBE szakbizottságban erről a kérdésről. A kérdésem a következő. Milyen konkrét lépéseket tehet az Európai Bizottság eh, ezen jelenség ellen? Azt hiszem, alábecsüljük ennek a jelentőségét, mindenki inkább a bűnözés másik formáival foglalkozik, de ahogy mondtam, ez egy egyre nagyobb, egy növekvő piac, ezért minél gyorsabban le kellene állítani, hogy ez tovább nőjön. Ahogyan ön is szólt erről a bevezetőjében, az emberek elveszítik az intézményekbe vetett bizalmat, és a tisztességes versenybe, az integritásbe veszett bizalmat is. Ezért minden európai számára fontos kérdésről van szó. Köszönöm szépen, biztos asszony, akkor öné a szó, kérem, hogy válaszoljam. Szonyám, köszönöm szépen az összes észrevételt. Látom, hogy ebben a bizottságban nagyon lelkes mindenki. Sokan említették, hogy mennyire komplex kérdés körül van szó. Ezek a szervezett bűnözői csoportok legkülönbözőbb bűncselekményeket követnek el, komplex az ügy. A másik oldalon és rendőrök együttműködnek az adóhatóságokkal, társadalombiztosság, társadalombiztosítással, és a tagállamok is egyre inkább így ilyen módon dolgoznak, az administratív megközelést alakítják, alap, adminisztratív megközelítésre alapozzák az együttműködést, és egy nagyon komplex, nagyon sok szempontú munkáról van itt szó. A tanács is minden évben megpróbálja ezt tudatosítani, hogy annyira fontos a különböző ügynökségek, szervezetek együttműködése a vagyon elkobzás alapján. Igen, egyetértek én is, hogy ez kulcskérdés a vagyon elkobzása, de vannak olyan országok, ahol nincs ezzel kapcsolatban tapasztalat, és hogyha összehozzuk az érintetteket, a, azokat, akik bűnügyi nyomozók, illetve a pénzügyi nyomozókat, mert ez, ez utóbbi is új, új dolog sok országban, akkor ebből tényleg valami plusz, valami hozzáadott érték jöhet ki, ezért fontos a holisztikus megközelítés a szervezet bűnözés elleni közelemben. Önök különböző szakbizottságokat, területeket képviselnek, különböző területen gyűjtöttek szakértelmet, és ezért ezeknek a tapasztalatoknak a cseréje átadása rendkívül fontos. Többen érintették az információs csere kérdését. Az EXIM, az Európai Információs Csere Modell vagy Mechanizmus kapcsán, vagy segítségével próbáljuk meg konszolidálni, rendezni a különböző létező mechanizmusokat. Nem új adatrendszeret akarunk létrehozni, hanem csak konszolidáljuk a meglévőket, megnézzük, hogy ezek hogyan működnek, tagállamok hogyan alkalmazzák ezeket, vannak-e joghézagok, tudunk-e valahol segíteni. Ennek kapcsán tehát nagyon aktívan együtt működünk a tagállamokkal. Adóparadicsomok. Nos, hát ez egy gigantikus, hatalmas probléma. Se az Önök Szakbizottsága, se az Európai Bizottság nem tudja ezt itt ma megoldani. Itt a e, G8, a G20-ak, tehát magas fórumokon foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Persze mi is megnézzük, hogy mi az Európai Bizottság hogyan tud ehhez hozzájárulni, de hát ez egy globális probléma, és sok partnerrel kell együttműködnünk. Andrula Vasziliu eh, asszony, biztos asszony kollégám foglalkozik a bunda a sport eseményeken kapcsolatos bundázás problémájával, és hogyha valamit tehetünk, akkor hát majd ezt a kérdést továbbítani fogom a kollégámnak, és megpróbálom önök kell önök között ezt a kapcsolatépítést eh, elősegíteni, mert eh, nem tudom, hogy ez megtörtént-e már eddig. Pénz, igen. Hát ahogy Jakoléni képviselő is elmondta, a gazdasági válság kapcsán a nemzeti parlamentek, a kormányok takarékoskodnak, és így a szervezet bűnözés elleni küzdelemre is kevesebb jut. Mi az Európai Bizottság megpróbálja a, külön, a sokféle különböző alapból egy ilyen biztonsági kérdéseket segítő alapot létrehozni, ahol csökken a bürokrácia, és a, remélhetőleg így hatékonyabb tudjuk majd felhasználni a pénzt a biztonság, a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén, és reméljük, hogy a parlament támogatását is megkapja ehhez a tanács. Gondolom, hogy a legfontosabb kérdésekre reagáltam, elnök asszony, feljegyeztem a kérdéseket, a megjegyzéseket, és továbbra is örömmel fogunk önökkel együttműködni. Köszönöm a kérdéseket és az észrevételeket. Elnök, biztos asszony, mi köszönjük önnek, hogy eljött ide közénk, és természetesen látszik egyértelmű, hogy önt őszintén és igazán érdekli az egész témakör, Ön is látta azt, hogy a kollégák, a képviselőtársaim valóban mindent megtesznek annak érdekében, hogy mi is hozzájáruljunk az 500 millió európai, polg- európai polgár biztonságának a növeléséhez. Köszönöm még egyszer, hogy eljött, és itt sok talál önnel folytatott találkozó közül csak az egyik volt ez. Allora colleghi, adesso che abbiamo liberato la commissaria Malmström che aveva problemi di tempo, io vi chiederei... Ha nincsen ellenvetés, akkor szeretném kérni ezt, hogy fogadjuk el a napi rendi pontokat, ezt eddig még nem kértem, illetve javasolni szeretném, hogy az előző ülés jegyzőkönyvét is fogadjuk el. Ez volt az alakuló ülésünk jegyzőkönyve, illetve szeretnék emlékeztetni arra, hogy 17 óra 30-kor kerül majd sor a koordinátorok ülésére a nyilvánosság nélkül. És a következőket is el szeretném még mondani. Mindannyian tudják azt, hogy a Lisszaboni szerződés a beavatkozási lehetőségeket, illetve az Európai Unió kompetenciáit bűnügyi kérdések, büntetőjogi kérdésekben jelentős mértékben megváltoztatta. Az Európai Unió alkotóvá vált ezeken a területeken, illetve van még egy további nagyon fontos elem, ez pedig a többségi döntések kérdése. A tanácson a korábbi pilléres rendszer eltűnt, és az alapvető emberi jogi karta, Lisszaboni szerződésben kötelező érvényűvé vált. Felmerül ez a kérdés, hogy milyen konkrét eh, cselekvési lehetőségek vannak európai szinten, illetve az új jogi keretben hogyan lehet fellépni a korrupció, a pénzmosás és a szervezett bűnözés ellen. Éppen ezért kértük meg az Európai Parlament jogi szolgálatát arra, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre, illetve hogy tartsanak egy rövid előadást ebben a témában. Dr. Antonio Kajolát szeretném kérni, hogy jöjjön ide előre a jogi szolgált képviseletében, de ha szeretne, akkor maradhat ott is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Innét is tudok beszélni. Köszönetet szeretnék mondani az elnök asszonynak, hogy lehetőséget eh, biztosított a jogi szolgálat arra, hogy foglalkozzon a Sociális Bizottság munkájával. Az a terület, amely a szakbizottság foglalkozik, jogi szempontból egy nagyon érzékeny téma, és ami a, az elsődleges jogot, illetve a származtatott jogokat illeti, nagyon fontos jogalkotási tevékenységet végez. Először is a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után jelentős változások történtek az elsődleges jogok területén. Korábban sem hiányzott a bűnözés elleni küzdelem az Európai Unió politikáiban. Ez a terület kormányközi keretek között valósult meg, és az Európai Unió 31. szerződés működéséről szóló szerződés 31. cikkelje <clears throat> foglalkozik ezzel a területtel. Ebből pedig számos tanácsi döntés született, egyhangú döntéssel hozott döntés, és az Európai Parlamentet konzultálták. Szeretnék utalni a 2008-as döntésre a szervezett bűnözés elleni küzdelem jegyében. Ez az aktus tartalmazza a szervezett bűnözés definícióját, és erre a definícióra visszatérhetünk később, amennyiben erre igény van, és ez egy olyan definíció, amit a jogalkodó módosíthat, például hogyha egy irány, olyan irányelvet fogad el, amely felváltja a, követke, a korábbi szabályozásokat. A 138. cikkeire is utalni szeretnék, ez a magánszektort érinti, illetve a szervezés, szervezett bűnözés elleni küzdelmet ezen a területen is. Hogyha ugyanazokat a kifejezéseket akarjuk használni, a, amelyet már az alapvető jogok kartája is alkalmazott, akkor nagyon fontos világosabb tenni az Európai Unió kompetenciáit, különösen ami a a szabályozási jog, illetve a dologi büntetőjog egymáshoz való közelítését illeti. Az Európai Unió szerződéséről, működésről róló szerződés tartalmazza azt is, hogy az Európai Unió polgárának jogai van a biztonság igazságosság térségéhez és a személyek szabad áramlásához. Éppen ezért nagyon fontos a szervezet bűnözés megelőzése, illetve a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem. Ebből számos jogalap született, amelyet tartalmaz az Európai Unió működéséről szóló szerződés is. A szervezett bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó jogalapok eh, ugyanannak a szerződésnek a részét képezik. Ami pedig az alapvető jogok kartáját illeti, e, az arányosság és a szubszidiaritás elve érvényesülnek, illetve a normál eljárásbeli szabályozások. Ez az átdolgozás, a szerződés átdolgozása jogalkotási gyakorlat két szintjét is e, érinti. Egyrészt az Európai Unió működésről szóló szerződés, amely számos e, jogalapot teremt az illegális tevékenység elleni küzdelem jegyében, és ezek az Európai Unió alkalmazási területeiben is megjelennek. Például olyan esetben a dologi büntető jog kapcsán, amennyiben jogsértés történik, irányelvekkel lehet felvenni az ez elleni küzdelmet, illetve minimális szankciókat rögzíthet a szerződés, amennyiben speciális bűnügyi területről van szó, például határokon átnyúló jellegűről, illetve amennyiben közös alapokon kell elindítani a küzdelmet. Ez az első bekezdés 83-as cikkét tartalmazza. Azt gondolom, hogy itt is idézhetünk további két nagyon fontos aktust, két irányelvet, a 2011-es irányelvet, az emberkereskedelem ellen, illetve azt a az irányelvet is, amely a gyermeki szexuális kizsákmányolására vonatkozik. Ezek az irányelvek is tartalmaznak utalást a szervezet bűnözésre. Fontos emlékezni arra, hogy az Európai Unióban megpróbálták harmonizálni ezeket a területeket, illetve egymáshoz közelíteni a büntetőjogot, illetve az eljárásjogot. Ez pedig a kettes bekezdés 83-as cikkei tartalmazza. A bizottság tett már erre egy javaslatot a piacokkal visszaérés kapcsán. Tehát itt lépésről lépésre történő e, e, folyamatról van szó, és az Európai Bizottság ezt nagyon fontosnak tagja, tartja. Nem szabad elfeledkezni az egyes bekezdés 83-as cikkei, viszont harmadik albekezdés kapcsán, hiszen itt a parlament beleegyezésére is szükség van, olyan döntéseknél, amelyek különösen súlyos bűncselekményeket, határokon átnyúló bűncselekményeket e, érintenek. Tehát a, a más típusú bűncselekményekkel egészülnek ki így az európai bűncselekmények. A szerződés 325. cikkeje a minimális szabályokon túl mehet bizonyos speciális területeken, amikor az Európai Unió pénzügyi érdekeiről van szó. Az igazságügyi együttműködés keretében, büntetőjogi kérdésekben a 82-es cikkely a közös elismerést is előtérbe helyezi a megelőzés, illetve a hatásköri konfliktusok megoldása területén. Itt is szükség van a, a parlament beleegyezésére a minimális szabályozások kialakításánál. A rendőrségi együttműködésben pedig a jogalkotó horizontális intézkedéseket is hozhat, illetve operatív együttműködési intézkedéseket. A bűnmegelőzés amelyben ugyanolyan céljai vannak az Európai Uniónak, mint a szervezetbűnözése elleni küzdelemben, nagyon fontos hangsúlyozni a 84-es cikke értelmében a tagországok akcióinak támogatását. Eddig azonban ezt a szabályt még nem alkalmazták, tehát a bizottság még nem kapcsolódott bele a bűn megelőzésbe. Ami a rendőrség igazságügyi képzést illeti, az Európai Unió támogathatja a tagországi intézkedéseket. Ami az intézményi tervet illeti, a szerződés módosíthatja az Eurojust hatásköreit és működését, és az Európol működését is és az Európai Unió működéséről szóló szerződésének 86. cikkeje egy speciális jogalapot teremt egy európai ügyészség létrehozásához. Minden olyan intézkedés esetében, amely ö, külön a jog a rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozik a büntetőgi kérdésekben, itt egy alap általánosabb jogalap eh, létezik, itt például a belső piac, mezőgazdaság, szállítás és eh, környezetvédelem tartoznak a szabályozott területek közé. Például a környezetvédelem területén az Európai Bíróság eh, dönt ez a helyzet nem zárja azt ki, hogy olyan jogalapokhoz nyúljanak vissza az intézmények, amelyek speciális területekre vonatkoznak, például a szállítás, környezetvédelem, annak érdekében, hogy adminisztratív jellegű szankciókat alakítsanak ki, hiszen erre nincs mindig lehetőség, és ezek nagyon fontosak, ami pedig Lisszaboni szerződés által létrehozott eljárást illeti, Tudjuk, hogy a normál jogalkotási eljárás, az együttdöntési eljárás a gyakorlatban lehetőséget biztosít a parlament számára ahhoz, hogy egyenrangú társjogalkotóként lépjen fel a tanácssal együtt. Mint pedig, ami, ami pedig az igazságosság, a jog biztonság térségét illeti, itt speciális szabályokra van szükség. Létezik egy kivétel, a rendőrség operatív együttműködés, itt csak szokványos jogalkotási eljárást irányoz elő. Hát a tanács e, egyhangú döntéssel fogadja el ezeket a jogi aktusokat parlamentel való konzultáció után, beleértve a, az európai ügyesség létrehozását is, megerősített együttműködés keretében, és szintén szükség van az Európai Parlament beleegyezésére, ami az Európai ügyesség kompetenciáit illeti. Itt is szükség van az Európai Parlament meghallgatása után egyhangú döntés a tanácsban, tehát nem együtt döntési eljárásról van szó. Ami az általános büntető jogot illeti, a minimális szabályozások mellett szükség van jogalkotási közelítésre az igazságügyi együttműködéshez. És itt létezik egy úgynevezett biztonsági fék a tagországok számára olyan kérdésekben, ahol a saját büntető jogi rendszereik érintettek. Ők vissza küldhetik így az állam és kormányfőkhöz ezeket az anyagokat. Ez a biztonsági fék azonban csak felfüggeszti a jogalkotási folyamatot, négy hónap a határidő, megerősített együttműködésre van szükség kilenc tagországra, olyan esetben, hogyha a probléma továbbra is fennmarad. Szeretnék utalni a 21-es jegyzőkönyv és a 22-esre, az első Írországra és az Egyesült Királyságra a 22-es pedig Dániára. Ez speciális szabályokat rögzít ezen országok számára. Dánia nem vesz részt az általános politikákban, a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, és opcióval rendelkezik a másik két ország. A 36-os jegyzőkönyv átmeneti intézkedéseket tartalmaz, még 2014-ig lesz élvényben, és ez szabályozza a bíróság kompeten, kompetenciáit. Ez a bíróság megtartja uh, limitált kompetenciáit, amelyekkel a Lisszaboni szerződés előtt rendelkezett, például az embercsempészetre vonatkozó irányelv felváltotta a korábbi jogi keretet, és éppen ezért a Lisszaboni szerződés lépett hatályba. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy ezek az eljárásbeli szabályozások nem vonatkoznak a büntetőjogra, olyan intézkedésekre, amelyek az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkoznak, és amelyeket a 325-ös cikkely tartalmaz. Tehát azok a jogi alapok, amelyeket a 325-ös cikk alapján fogadtak el, nem érintettek. Ami a gyakorlati kérdéseket illeti, az Európai Unió jogalkotóként a következőket kell, hogy biztosítsa. Fontos egy olyan jogalapot létrehozni, amely a teljes szöveget lefedi, mind az alkalmazási kör, mind pedig a normatív intenzitás kapcsán teljes vagy részleges közelítést is beleértve az alkalmazási körnél. A szubszidiális elve értelmében fontos azokra területekre korlátozódni, amelyeket az Európai Unió szintjén jobban lehet szabályozni. Az arányosság elvét is figyelembe kell venni a jogalkotási beavatkozásnál, és az ultima ráció értelmében ez szintén vonatkozik a büntetőjogi kérdésekre. Tehát a büntető jogot csak akkor lehet alkalmazni, hogyha más intézkedések elégtelenek. Ezt a legutóbbi plenáris ülésen a parlament 2012. május 22-én fogadta el, tehát ez az állásfoglalás azóta létezik a büntetőjogi kérdések vonatkozásában. Fontos, hogy az alapvető jogok kartáját is mindenki tiszteletben tartsa, illetve ennek 47-től 50 tartó cikkeljeit. Ide tartozik az igazságos eljárás, az ártatlanság elve, a védelem joga, a jogszerűség, az arányosság elve, illetve hogy senkit ne lesen bíróság elé állítani ugyane, ugyanolyan jogsértés kapcsán több mint egyszer. A szervezett bűnözés, korrupció és pénzmosás elleni küzdelem jegyében nagyon fontos megjegyezni azt, hogy a szerződés nem utal az, utal az előre definiált jogsértésekre, csak azokra a bűn, bűnügyi területekre, amelyeket definiálni lehet, vagy európai, vagy nemzetközi szinten. Ezeken a területeken nem csak nemzeti jogi aktusok léteznek, hanem Európai Uniós aktusok és valamint nemzetközi konvenciók. Ez egy nagyon bonyolult jogi keret, és fontos koherens módon végezni a jogalkotást. A korrupció elleni e, jogalkotás szintén történhet szervezetkeretek között, és elfogadható egy jogi aktus is a pénzmosás elleni küzdelem jegyében. A szervezetbűnözés az önök szakbizottságának témája, illetve a pénzmosás, a korrupció, ezekre az egyes bekezdés, a 83-as cikke egyes bekezdése utal, tehát a minimális szabályokat rögzíteni lehet, valamint a büntetőjogi szankciókat is a tagországok teljes mértékben szabadok abban, hogy kiegészítő jellegű szabályozásokat fogadjanak el. Semmi sem akadályozza meg a tagországokat abban, hogy felvegyék a küzdelmet ezen bűncselekmények ellen. Jogi szempontból ezek a terminusok szélesebb körűek, mint maga a büntetés kifejezés. Léteznek alapvető jellegű büntetések, illetve kiegészítő jellegű intézkedések, mint például a, szakma gyakorlásának megtiltása, az elkobzások, administratív jogkörök megvonása, stb. A 83-as cikke első bekezdése nem akadályozza meg a jogalkotót abban, hogy más jogalapokat is alkalmazzon, amely olyan jelenségekre vonatkozik, amelyekkel az önök szakbizottsága is foglalkozik. Idézném a 320-as cikkely, és az adminisztratív jellegű büntetések kapcsán a 82-es cikkeit említeném meg. Az Európai Unió harmonizálhatja illetve elfogadott olyan intézkedéseket, amelyek a belső piac harmonizálására vonatkoznak. Ezek bizonyos bűncsekmények megelőzésére is vonatkozik, hiszen ennek hatása van a szervezett bűnözés, a korrupcióra és a pénzmosásra. A tagországok eljárása különböző, de mindegy, mindegyik érinti a belső piacot és ezt az Európai Bíróság döntése is kimondta. Tehát ott, ahol a büntető jogot nem lehet alkalmazni, a korábbi 95-ös cikkelyre történhet utalás, amely számos irányelvet rögzít, például a pénzmosás elleni küzdelemben. Ezeket eh, büntetőjogi intézkedésekkel lehet párhuzamos módon eh, kísérni. Összefoglalásul, hiszen azt gondolom, hogy már nincsen időm, hangsúlyozni szeretném azt, hogy az Európai Unió nem rendelkezik sem általános jellegű, sem kizárólagos kompetenciával a pénzmosás, korrupció és szervezetbűnözés elleni küzdelemben ezek a tagországok kompetenciájába tartalmaznak, viszont punktuális kompetenciái vannak számos szinten, ez a megelőzés, szankciók, definíciók. Tehát megosztott kompetenciáról van szó. A büntetés végrehajtása a tagországok kompetenciája, a bebörtönzés, kivéve ha ez olyan területeket érintenek, teljes mértékben harmonizáltak illetve olyan területeken, ahol fontos ezen területek harmonizálása. A jelenlegi kompetenciát csak is a szubszidiaritás, az arányosság, tiszteletben tartása mellett lehet alkalmazni, illetve az alapvető jogok kartájával való összhang biztosítása is nagyon fontos. Elnök asszony, A származtatott jogak kapcsán is készítettünk egy elemzést, nem használhatom tovább azonban az önök idejé, amennyiben szóval kérdéseik vannak. Szívesen várom kérdéseiket, köszönöm. Ehm, köszönöm szépen ezt a rendkívül teljedelmes áttekintést és Mitchell úrnak szeretném megadni a szót. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm én is ezt a, ezt a tájékoztatott a jogi szolgálat részéről. Nagyon nehéz volt ezt így egyszerre befogadni. Remélhetőleg sikerül ezt ma is, ezt is megkapnunk írásban. Amit szeretnék elmondani, és uh, itt csak is uh, a saját tapasztalataimból tudok eh, beszélni. Beszéltem az írországi illetékes sivatallal, és igazából a vagyonok befogyasztására nem a bűnügyi jogszabályokat alkalmazzák, hanem a, a polgári törvényeket. Tehát, hogyha valakinek csekély bevétele van, és mégis milliómos életet él, akkor azt profilozzák, és hogyha kiderül, hogy bűnözői tevékenységről származik a vagyona, akkor is polgári törvény alapján veszik el tőle. De hogyha a bizottság úgy gondolja, hogy hogyha, hogyha valakinek a bűnözői tevékenysége nyomán jött létre ez a vagyon, akkor, akkor azt a polgári törvénykönyv alapján vehetik el. Lehet -e erősíteni az együttműködést ezen a területen? Én értem azt, hogy vannak másfajta ö, ö, országok, ahol ez másképp működik. Írországban sem akartuk ezt alkalmazni, egészen addig, amíg valakit nem, egy újságért nem lőttek, akit tudósított egy ö, perről. De ez volt az, ami ahhoz kellett, hogy változtassunk, és ö, rájöttük arra, hogy az emberek nem bújhatnak most már az alapvető jogok mögé. Láthatjuk azt, hogy, hogy valakinek agyban bevétele papíron, és mégis óriási vagyonnal rendelkezik. Úgy gondolom, hogy ők elkobozni a vagyont, nem csak a meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet felhasználni a polgári jogot, és hogyan lehet ezt eh, megerősítő együttműködéssel eh, minden tagállamban megfelelően felhasználni. Resette úr következik, két percre. Nagyon szépen köszönöm. A jogi szolgálatnak szeretnék köszönetet mondani azért, hogy egy általános eh, referencia keretet vázoltak fel, azon kérdésekkel kapcsolatban, amelyek fontosak lehetnek számunkra. Nem hiszem azt, hogy a szakbizottságunk teljes mértékben a nulláról indulva teljes mértékben fel tud lépni a szervezet bűnözés ellen, de lehet, hogy nekünk más a szemléletünk, a másfajta szemszögből közelítjük meg ezt a kérdést. Amikor a Jogelino úr a biztosasszonyt kérdezte, akkor azt el is mondta. Elmondta azt, hogy például a tanúvédelem esetében is európai szinten nincsen még koherens keret. Vannak olyan tagállamok, ahol egyetlen semmilyen fajta uh, rendelkezés nincsen a tanúvédelemről. És úgy gondolom, hogy ezen a területen mindenképpen még van teendőnk. senki nem tiltja meg a tagállamnak azt, hogy többet tegyenek. Hát pontosan erről van szó. Azt hiszem, hogy pontosan ez, ez, szem, ellentétes problémával állunk szemben. Az a kötelességünk, hogy azok a tagállamok, amelyek kevesebbet tesznek, mint ami elváltó lenne, nem felelnek meg egy standardnak, akkor azoknak változtatniuk kell. Vannak olyan országok, ahol nem szolgáltatják ki a mafiózókat, vannak olyan országok, ahol nem kobozzák el a vagyont. Úgy gondolom, a vagyon elkobzás kérdését még jobban el kell mélyíteni. egyedül csak a vagyont elkobozni, ez nem elegendő, tovább kell haladnunk. Hogyha ezt később elárverezik, akkor is a mafiózók fogják ezeket a vagyontagyakat megszerezni. Elnök, köszönöm szépen, Weiler úr következik. Igen, szeretnék köszönetet mondani a nagyon komplex eh, előadásért, és két-három kérdésem is lenne. Az első kérdésem az az, hogy ön említette, sőt hangsúlyozta azt, hogy Európa, az Európai Unió nem rendelkezik eh, illetékességgel, egységes illetékességgel, csak megosztott illetékességgel. Úgy látja-e ön, hogy nagyon is koncentrálnunk kellene arra, hogy jobb legyen a koordináció, hogy jobb legyen a végrehajtás a tagállamok között, mert eh, hogyha egyelőre nem tudjuk ezt megtenni, akkor úgy gondolom, hogy annál fontosabb az, hogy eh, mindenképpen befolyásoljuk, nyomással legyünk a tagállamokra. A második eh, pont eh, az az, hogy én azt mondta, hogy nincsen deficit az eszköztár kapcsán, hiszen rengeteg eszköz van. Nagyon sok pozitív dolgot megemlített, amit tehetnénk, és amit eh, meg is fogunk tenni valószínűleg. Néhány pontot ki tudnál ragadni, hogy jogi szempontból hol vannak még hiányosságok, olyan pontok, ahol még tehetnénk valamit, de nem tudunk, azért nem tudunk tenni semmit sem, mert nincsen jogalap hozzá. Azt is érdekesnek tartottam, amit az előttem szóló mondott a vagyonelkobzás kapcsán. Ez is egy olyan pont, amely rendkívül fontos. Én azt kérdezem magamtól, hogy hogyan lehet az, hogy Amerikában viszonylag könnyen el tudják kobozni a vagyont bizonyos esetekben, viszont arra az Európai Uniónak ez nem sikerül. Elnök, köszönöm szépen, az utolsó hozzászóló Mathieu kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a jogi szolgálat méreható elemzését, és hogy Mitchell úr elmondta, jó lenne, ha megkaphatnánk az ön előadását e-mailben, illetve a tanulmányt Összben elfogadtuk az alfano féle jelentést, a szervezett bűnözésről, ennek a jelentésnek a hetes pontjában a parlament azt kérte, hogy készüljön jelentést a kettős megközelítésről, amelybe a konspiráció is beletartozik, és meg szeretném kérdezni, hogy mi a véleménye a jogi szolgálatnak erről a speciális témáról. Köszönöm, Jakolino úr. Szeretnék gratulálni a jogi szolgálat képviselőjének. Valóban nagyon kitűnő előadást hallottunk. Az igazságügyi rendőri együttműködés nagyon-nagyon fontos, de már ezt megelőzően a megelőzéssel összefüggésben is felvetődnek kérdések. Az igazi kérdés talán nem az, hogy hogyan az igazi kérdés az, hogy hogyan jutunk el a bűnözők pénzéhez, hogyan tudjuk elkobozni ezeket a vagyonokat, ezeket a pénzeket. Van egy 2008-as kerethatározat a bűncselekményekből származó vagyonok elkobzásáról. Két-három héttel ezelőtt pedig itt a parlamentben elfogadtuk a De Jong jelentést, az állásfoglalást. Azt hiszem, hogy nem lehetnek kételjeink azzal kapcsolatban, hogy a leglényegesebb az, hogy ezeket a határozatokat hogyan lehet végrehajtani, és a, bíró, a bírósági határozatokat végrehajtják-e azokban a tagállamokban is, amelyek érintettek, de nem ahol, amelyeknek a bírósága meghozza a határozatot. Hogyha bűncselekményből származó vagyonok elkobzásra kerülnek, már a jogalappal kapcsolatban is elmondtuk, hogy a maffiózók, a bűnözők vagyonát kell tudnunk megszerezni, független attól, hogy ezek melyik országban találhatók. Önök, köszönöm szépen. Még mielőtt megadom önnek a szót, és arra kérem, hogy válaszoljon a kollégák felvetésére, engedje meg, hogy én is feltegyek önnek egy kérdést. Tájékoztatásul mondanám a kollégáknak, hogy a jogi szolgálatot fel fogjuk kérni arra, hogy a, ezt az előadást alakítsák át, írják át szakértői véleményé, hogy ez azután a munkánkhoz referenciaként szolgálhasson. Most azonban szeretnék feltenni egy kérdést ahhoz kapcsolódóan, amit Concerta úr elmondott. Még nincs megfelelő jogi keret a tanúvédelemre, illetve a tanúk családjának a védelmére. Vannak olyan emberek, akik eh, küzdöttek a szervezett bűnözés ellen, és akik nagyon fontosak, eh, ők azok a tanúk, akik tanúvallomást tesznek bíróság előtt. Ők más eh, kategóriába tartoznak, nem bűnbánó terroristák. Vállalatoknál is például zsarolás áldozatai sokszor felengére állítják. Régebb tulajdonképpen volt lehetőségünk arra, hogy egy végtelenül hosszú listán összefoglaljuk azok a különböző ítéleteket, nyomozásokat, és e, elemzéssel meg tudtuk alapítani, hogy mennyire fontos volt a tanúk szerepe, az ő tanúvallomásuk szerepe mennyiben segítette a bíróságot abban, hogy megszülessenek az ítéletek, hogy elítélhessék a bűnözőket. Erről talán többet tudna mondani. És a 87. cikk az EU szerződés 87. cikkével kapcsolatban és kérném a véleményét. Ebben arról van szó, hogy intézkedéseket lehet hozni a nyomozások segítésére. Kicsit kérném, hogy hűzön ez magyarázatot, mert minden alkalommal, amikor bűnöző szervekről beszélünk a tagállamokban, mindig ez az első kérdés, amit felvetnek a közös nyomozati technikák és a közös nyomozó csoportok alkalmazása. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon érdekes és nagyon nehéz kérdések hangzottak el. Ami az előadásomat illeti, nagyon gyors előadás volt. Ezt természetesen el tudjuk jutatni önöknek, főigazgató beleegyezése után. Itt egy tényszerű elemzésről van szó, ami a jogi keretet illeti, illetve származhatott jogokat de egy mérehatóbb elemzéshez, illetve a speciális kérdésekhez kapcsolódóan természetesen mindig rendelkezésükre állunk, és egy formális jogi szakvéleményt is tudunk készíteni. Mint említettem, rendelkezésre állunk a szöveget illet, érintő kérdéseket illetően is. Ami az első felvetett kérdést illeti, a különbségeket bizonyos tagországokban. Ezt a problémát jól ismerjük, és a jogalkotó, az európai jogalkotó is jól ismeri. Ha megengedik, akkor szeretnék egy esetet idézni, Az európai védelmi eh, parancsot érinti ez eh, a kérdés. Számos vitának a tárgyát képezte a parlamentet tanács és a bizottság között annak kapcsán, hogy ezeket az intézkedéseket a különböző eh, tagországok adminisztratív, polgári és büntetőjogi kérdéseként fogták fel. Bizonyos büntetőjogi szabályok alkalmazásának megvannak a feltételei, és ezek speciális ügyekben alkalmazhatóak. El tudjuk képzelni azt, hogy bizonyos vagyonok elkobzása, administratív jellegű intézkedésként is felfogható, amennyiben a szerződés és az Európai Unió bizonyos politikáit illeti, ami a megerősített együttműködést illeti, horizontális módon megvalósítható ez, és a tagországok ezen kereten belül megerősített együttműködésben dolgozhatnak együtt, amennyiben minimum 9 tagország áll össze. Sok kérdés hangzott el a megosztott eh, és exkluzív kompetenciákról. A szerződés egyértelmű különbségtételt tesz lehetővé a megosztott és a kizárólagos kompetenciák között. A büntető jogban egyértelműek a kompetenciák, kompetenciák a megosztott kompetenciák. Természetesen eh, bizonyos tagországok között eh, jobban is működhetne az együttműködés, és meg kell nézni azt, hogy az irányelvek milyen mértékben valósultak meg, ez nagyon változó. Viszont ezt a bizottság adott szolgálatainak a feladata. Van egy további kérdés, amely szintén elhangzott. bűncselekmények listájára, mi szerint ez egy korlátozott lista, igen, ez így van, de ez eh, a 83-as cikk 1-es bekezdésére is vonatkozik. Jelentős módon lehet ezt a listát bővíteni, a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után is, és vannak olyan aktusok, amelyek túllépnek eh, a Lisszaboni szerződés előtti listához képest. Egy kerethatározatra is utalnék, amely az euró hamisítása elleni eh, küzdelmet érinti. Vannak más területek is, ott, amelyek elképzelhetőek, például a favoritizmus, eh, a szerzés, csempészetben, stb. olyan területek, amelyek határokon átnyúlnak, és amennyiben a 83-as cikke egyes bekezdésének eleget tesznek, úgy hozzáfűzhetőek a listához. Elhangzott egy további kérdés is. Az elkobzásra, illetve a konspirációra vonatkozóan. Ennek a kérdésnek még jobban utána fogok járni, és egyenőre erről még nem készült elemzés, részletes elemzés a tagországokról, a harmadik országokról sem, mint például az USA-ról. Azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet nem ad okot meg elégedésre. A Lisszaboni szerződés alkalmazásának kezdeti szakaszában járunk, A De Jong jelentést a parlament elfogadta május 22-én, és ez, ezen a területen egy jelentős előrelépés. Volt még egy kérdés a, az áldozatvédelemmel, a tanúvédelemmel kapcsolatban. Létezik erre egy irányelv is, és erről az irányelvből folyik a vita. A 82-es cikkely eh, kettes bekezdése alapján Az irányelv elfogadásánál is felmerültek már problémák, hiszen nagyon nehéz a tagországok számára az, hogy bizonyos jog, jogi hagyományokon túllépjenek, amelyek nemzeti jogszabályok alapját képezik. Tehát eh, nehéz ezeket a szabályokat módosítani, a büntetőjogban a tanúk jogai egy speciális terület, és itt hangsúlyozni kell azt, hogy a tanúk jogai nagy részben nemzeti kompetencia. Az egyik képviselő jelezte azt, hogy A 87-es eh, per 2-es C-t eh, még egyszer megvizsgálni. Ezekben a pontokban azt gondolom, hogy az egyetlen dolog, amit ígérhetünk önöknek, a kérdés elmítése és írásbeli válaszsal térnénk majd vissza erre a kérdésre, hiszen itt egy nagyon fontos kérdésről van szó, ami fontos területet érint, de azt gondolom, hogy ezt a tagországok jobban ismerik, mint az Európai Unió. Köszönöm. Jala, quindi in attesa di poterci Köszönöm. Eh, invito ad accomodarsi. Eh, Megvárjuk akkor a hivatalos szakértői véleményt a jogi szolgálattól. Most pedig a következő napi rendi pont kapcsán kérem a kollégát, hogy jöjjön ide előre. Oggi eh, noi abbiamo fatto questo primo scambio di opinioni con la commissaria Malmström che eh, ha riguardato. Ma először Malmström biztos asszonynal beszélgettünk az Európai Unió globális stratégiájáról, a szervezett bűnözés elleni küzdelemről. Ezekkel a kérdéssel foglalkozik a mi szakbizottságunk is. De van az Európai Bizottságnak egy másik főigazgatósága is, amely szintén a bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozik. Ez a jogérvényesítési főigazgatóság, a DG Justice. És Charlotte főigazgató asszonyt hívtuk meg, és kértük arra, hogy számolja be nekünk ennek a főigazgatóságnak a munkájáról. Mit tesznek önök, a korrupció, a pénzmosás, a szervezett bűnözés elleni küzdelem kapcsán. Köszönöm szépen, hogy eljött, és köszönöm, hogy elfogadta azonnal a meghívásunkat. Az, hogy eljött hozzánk, az már önmagában jelzi, hogy mekkora jelentőséget tulajdonít ennek a kérdésnek, amivel mi is foglalkozunk. Elnök asszony, mindenek előtt köszönöm, hogy a DJ Justice-t meghívták, az új szervezet bűnözése, pénzmosással, korrupcióval foglalkozó külön bizottság ülésére. Reding asszony, a főnököm, a biztos asszony üdvözletét küldi, sajnos nem tudott eljönni ma. Nagy érdeklődéssel hallgattam Malmström biztos asszonyjal folytatott eszmecserét és a jogi szolgálat előadását. Cecilia Malmström nyilvánvalóan a biztonsági szempontok kapcsán az egész kérdéskör élharcosa, de amellett a belső piaci főigazgatóság is fontos szerepet játszik a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, hiszen végül is arról van szó, hogy horizontális megközelítést alkalmazzunk, a legkülönbözőbb politikai eszközök eh, alkalmazásával, annak érdekében, hogy a lehető legjobban tudjunk szinergiákat érvényesíteni nagy érdeklődéssel olvastam az önök saját kezdeményezésű jelentését, amely szintén ezzel a kérdéskörrel foglalkozott, és múlt héten De Jong úr jelentését is elfogadták az új büntetőjogi megközelítésről, ezt is nagyon érdekesnek tartottuk. A Lisszaboni szerződés kapcsán nagyon fontos és érdekes látnunk azt, hogy a parlament most egyre inkább kapcsolódik büntetőjogi kérdésekbe. Itt van egyfajta intézményi dinamika, ami végső soron hozzásegít majd minket a jog érvényesítésének erősítéséhez, amiből minden EU polgárnak haszna lesz. Tavaly elkészítettünk, kiadtunk egy közleményt a büntető jogról, haladunk az Európai Büntető Jog felé címmel, és a különböző intézmények próbálnak egyre inkább együttműködni a jog területén is. Egy nyitott Európai Unióban tudjuk, hogy a fő cél az, hogy megakadályozzuk, hogy a bűnözők kihasználják a nyitott határokat, az külön tagállami megoldások nem kielégítők közös fellépésre van szükség. És azt is tudjuk, hogy gyakran jelentős jogi különbségek vannak a tagállamok büntető jogi rendszerek között. Ez a határon átnyúló együttműködés sokszor megnehezíti. Ezért annyira fontos megkönnyíteni az igazságügyi együttműködést, úgynevezett soft intézkedésekkel, jogszabályokkal. Fontos megegyezni közös minimum standardokban, normákban, a Lisszaboni szerződés, hogy a jogi szolgált képviselő is elmondta, segíti ezt a folyamatot. Nagyon éberen figyelünk az alapvető jogok tiszteletben tartására. Önök az új különleges bizottság is hatáskört kapott ezen a területen. Reding asszony őrködik az alapvető jogok tiszteletben tartásán amikor jogszabályokat alkotunk a büntetőjog területén, erre mindig oda kell figyelni. Az alapjogi karta egyfajta iránytű az új EU szakpolitikák, jogszabályok számára, és különösen fontos a büntetőjog területén hiszen a büntetőjogi intézkedések az egyén szab, egyéni szabadságokat korlátozhatják az alapjogi karta alapján az arányosság, a szubszidiaritás és az utolsó menedék elveit tiszteletbe kell tartanunk. Most szeretnék gyorsan végig szaladni a legfontosabb tevékenységünkön, és azt hiszem, hogy a büntetőjog területén igazán nem kell szégyelkeznünk. Nagyon sok eszköz áll rendelkezésünkre, és ezeket a szervezett elleni küzdelemben maximálisan fel kell használni. Nem mindig az a legjobb, ha új jogszabályt alkotunk. Néha a meglévő jogi aktusok hatékony alkalmazása ugyanilyen fontos lehet. És úgy gondolom, hogy az önök szakbizottságának erre is van felhatalmazása. Ezzel is foglalkozik. A Lisszaboni szerződés alapján már meg könnyebbé válik a végrehajtás, új lehetőségek nyíltak meg az igazságügyi hatóságok számára. A legfontosabb eszközzel kezdeném, ez az európai elfogató parancs, amely egy nagyon innovatív jogi eszköze az Európai Uniónak, a szervezetbűnözés elleni küzdelmet is szolgálja. Nagyon korán sikerült már a eh, jogszabadság eh, és e, igazság térségében ezt létrehozni. 2005 és 2010 közötti időszakban 16 e, ezer elfogad, európai elfogadó parancsot e, hajtottak végre, alkalmaztak. Persze ez nem jelenti azt, hogy tökéletes ez az eszköz, a nagy sikerei ellenére vannak gyengeségei, vannak hiányosságok is, a tagállamok közötti gyakorlati együttműködésben. Ami a vagyonelkobzást illeti, ugye erről többször is említést tettek, Malmström biztos asszony elmondta, hogy ez egy kulcsfontosságú eszköz a szervezbűnözés mögött megküzdő pénzügyi struktúrák megsemmisítésében. A főigazgatóságunk karethatározatokat fogadott el a vagyonok elkoptásáról és befagyasztásáról. Ezeket az eszközöket a tagállamok közel fele ültette át a jogába, és a végrehajtásot szóló jelentésünkből kiderül, hogy még több sok tagállamnak erőfeszítéseket kell tenni, hogy véglegesen vagy hatékonyan tudják alkalmazni ezt a jogi eszközt. Többen elmondták, hogy nagyon nagyok a különbségek a vagyonelkobzás eszközeivel kapcsolatban. Itt nem csak a polgári jog, büntető jog bonyolult dilemmájával állunk szemben, hanem más kevésbé fontos mechanizmusok tekintetében is nagyok a különbségek a tagállamok között. Ezért most, miközben megpróbáljuk a már mű érvényes hatályba lépett kerethatározat alkalmazásának hatékonyságát erősíteni, készítünk egy tanulmányt arról, hogy hogyan tudnánk az elkobzással kapcsolatos jogszabály alkalmazását erősíteni a különböző rendszerű tagállamokban és vizsgáljuk azt, hogy erre majd hogyan lehet tovább építeni. Malmström asszony az elkobzással kapcsolatos jogszabályok minimális harmonizálásával foglalkozik, mi pedig a kölcsönös elismeréssel. Ennek a tanulmánynak az alapján szeretnénk majd felvázolni azt, hogy majd valamikor a jövőben hogyan tudjuk a jövőben intézkedések megvalósíthatóságát értékelni. Az igazságügyi együttműködés kapcsán a e, jogsegély e, kölcsönös elismerés, már egy elég régi jogi eszköz 2000-ből származik, és az európai nyomozati parancs az, amivel most e, foglalkozunk, holnap ezzel kapcsolatban lesz éppen egy trilógus forduló. Ez a jogi eszköz valóban nagy pluszt ad a gyakorlat számára, ugyanis a, az bírósági határozatok gyorsabb végrehajtását teszi lehetővé az egész EU-ban, az információ összegyűjtés, nyomozati cselekmények összehangolását, a bizonyíték gyűjtést is megkönnyíti majd. A közös nyomozó csoportokat is említette valaki, a GIT-kat. Ez egy nagyon jó gyakorlatias eszköz a szervezetbűnözés elleni küzdelemben. A Eurojust és a, az Europol is alkalmazza ezt a nagyon korszerű eszközt, amely megkönnyíti az igazságügyi rendőri együttműködést 33 ilyen GIT vagy JIT alakult tavaly a bizottság pénzügyi támogatását élvezve. A Eurojustnál működik egy titkárság, és a nemzeti hatóságok egyre jobban megismerkednek azzal, hogy hogyan működik ez a mechanizmus, és egyre inkább készen állnak arra, hogy határon átnyúlóan és ilyen közös csoportokat GIT-kat alkalmazzanak konkrét eszközként, operatív eszközként. Még egy dolgot elmondanék, mert talán eh, ezt mindenki ismeri most. Van az, létezik az ECRIS, Európai eh, Büntető Nyilvántartási eh, Rendszer. Néhány évvel ezelőtt a tagállamok elfogadtak egy kerethatározatot erről és a cél az, hogy elektronikusan összekapcsoljuk a tagállamok büntető nyilvántartását. Itt csak persze tagállamokról beszélünk. És ez lehetővé teszi az nagyon gyors és hatékony információ cserét is. Ez korábban nem működött, csak kétoldalú alapon, oldalú együttműködés keretében. Ez azt jelenti, hogy a tagállamokban az ügyészek, a bírók eh, hozzáférhetnek eh, az információhoz. Egy, például egy már elítélt, más tagállamban elít, korábban elítélt eh, személlyel kapcsolatban. Ez a rendszer egy április végén kezdett működni egy EU-s szoftverrel, Persze még az eredményekkel nem állnak rendelkezésre, nagyon új dologról van szó, de azt már látjuk, hogy gyakorlatban nagyon jól alkalmazható eszközről van szó. Egészen röviden a eljárásjogi jogszabályról a vádlottak jogai az eljárás, büntető eljárás során. Nos, a nyomozás és a bűnüldözés határon átnyúló dimenziója tekintetében nagyon fontos, hogy legyenek minimum standardok, minimum normák. Csak ha a tisztességes eljárással kapcsolatban létrehozunk minimum szabályokat, akkor tudjuk a bizalmat erősíteni, az igazságügyi hatóságba vetett bizalmat biztosítani. Nagyon fontos, hogy eh, az jogi eszközeinket hatékonyan alkalmazzuk, tehát az európai elfogató parancsot és a kölcsönös elismerés eh, területén megalkotott többi jogszabályt. A sértettek jogai egy következő fontos eh, terület a szervezett bűnözés elleni küzdelem nagy narratívájában. Itt jelenleg a trilógus folyik erről, a nagyon sok értékes elemet tartalmaz, ez az anyag. A tárgyalások során egy nagyon értékes tárgyalási szisztéma, forma alakult ki, és most a trilógusban is mindent megteszünk annak érdekében, hogy az áldozatok, a sértetek számára a legjobb szabályokat fogalmazzuk meg, még ha ezek minimum szabályok is, és védjük őket a szervezett bűnözőktől. Az irányelv minden bűncselekmény típusra és minden sértett kategóriára kiterjed majd. Még egy dolog, egy jogszabályról, van egy irányelv, ami az EU környezetvédelmi bűncselekményeit próbálja meg tenni, kriminalizálni. Ide tartozik a veszélyeztetett állatfajtákkal való kereskedelem, a tengerek szennyezése, az illegális hulladék szállítás. A tagállamokban ezek majd bűncselekményeknek minősülnek. Múlt év végén már lejárt az átültetési határidő, hát most várjuk, hogy végül is mi lesz az eredmény ennek büntetőjogi szankciókat szeretnénk érvényesíteni benfentes kereskedelemmel és piaci információval való visszaéléssel kapcsolatban is. Milyen, mik az elvárások a Stockholmi program, illetve a Lisszaboni szerződés utáni időszakban? Egyértelmű, hogy nagyon fontos terület a kábítószer kereskedelem, hatalmas jövedelmekre teszek szert a bűnözők, itt 70 milliárdot e, eurót emlegetnek csak az EU-ban. A nagyon sok bűnözői csoport vesz részt ebben a bűncselekmény tevékenységben, és ez veszélyezteti a társadalom biztonságát. Jogi szempontból ugye született 2004-ben egy kerethatározat a kábítószer kereskedelem büntető jogi szankcionálására, de vannak gyenge pontjainak a szövegnek, jelenleg egy tanulmány kapcsán vizsgáljuk azt, hogy nem kellene aktualizálni jövőre a kábítószer kereskedelemmel kapcsolatos jogi aktust. Egy másik tervünk az, hogy még idén kijön egy irányelv a pszichoaktív szerekről, ezt a önök számára nem annyira fontos, de ez is a teljes képhez tartozik. Azután tervezzük a kábítószer piacsal kapcsolatban kulcsindikátorok meghatározását. Már szerintem is elmondtam, hogy nagyon nehéz itt a, ezen a területen statisztikai adatokhoz jutni, de egyre több tényre áll majd rendelkezésre tény áll rendelkezésünkre a bizonyítékra alapozott politika alkalmazásával. A MARC a, egy operatív program a mediterrán térségben, amelynek célja megint csak a kábítószer elleni küzdelem. Ismételni tudom azt, amit Malmström biztos asszony mondott, a finanszírozás rendkívül fontos itt a különböző ágazatok között nagyon sok a kereszthatás. Mik az önök szakbizottságának a programes szempontjából releváns tervek. Malmström asszony is beszélt arról, hogy megpróbálják a bűncselekményekből származó pénzeket legalizálni, törvényessé tenni. Nos, ennek kapcsán de a Lisszaboni szerződés után készül most egy, az euró hamisítására vonatkozó irányelv és ennek reményénk szerint nagy elrettentő hatása lesz a hamisítással foglalkozó bűnözőkre vonatkozóan. Jelenleg készítjük ezt a jogalkotási javaslatot. Egy másik javaslat ezen a területen az EU pénzügyi érdekeinek a védelmével függ össze, erről is többen említést tettek. Ezt nagyon fontosnak tartjuk. Itt a csalásról és más szabálytalanságokról van szó, amely miatt amely kárt okoz az EU költségvetésének nagyon nagy illegális jövedelemre lehet sert, szert tenni, sokszor az EU költségvetésének kárt okozó cselekményekkel. Nincsenek számaink vagy statisztikai adatok ezzel kapcsolatban, de azt tudjuk, hogy túl sok pénz közpénzt eh, veszít el az EU adófizetők pénzét eh, minden évben, és eh, miután itt adófizetők pénzére van szó, erre különösen oda kell figyelni. Az utolsó terület, amiről beszélni szeretnék, az OLAF tevékenysége. Itt az OLAF szerint mintegy 600 milliót veszít el az EU a csalásokból, a, persze ennél sokkal több a nem szándékos szabálytalanságokkal okozott kár. Lehet, hogy sokkal nagyobb összegről van szó, mint ez a 600 millió, nem tudjuk, de lett, az is elképzelhető, hogy itt sok adatot nem ismerünk. A tagállamokban sok a probléma, nem nyomoznak elég hatékonysággal az ügyészségekkel, nem foglalkoznak eléggé ezek, ezzel a problémával és most a jogi szerződés, jogi szolgáltal együttműködés, együttműködve találtunk egy megfelelő jogalapot a szerződésben az ügyészek és a bírók, az igazságügyi hatóságok remélhetőleg majd egyre több esetet fognak kivizsgálni, és így kiegészül a kép. Hogyan kívánjuk a jövőben erősíteni az EU struktúráiknak a terveink a következő ülések számára? Önök is nyilván készítenek terveket. Tíz éve játszik már a Eurojust eh, fontos eh, szerepet a határon átnyúló bűnözés elleni küzdelemben. A Eurojust és a tagállamok figyelmének a középpontjában áll most egy 2008-as határozat, amelynek a célja az volt, hogy a gyakorlati operatív kapacitásokat erősítsük. Az EU szerződ, működésére vonatkozó szerződés 85. cikke alapján akarjuk erősíteni a Eurojust működését. Most tíz év után, most már tényleg tudjuk áramvonalasítani és javítani az Eurojust tevékenységét a jövőre készül egy javaslat erről, és a célunk az, hogy még jobban működjön a Eurojust, és a legfontosabb tevékenységekre koncentráljon. Persze a DigiHome-mal is kapcsolatban állunk, Malmström asszonynal, ők készítenek majd az Európolra vonatkozóan egy jogalkotási javaslatot. A Eurojust kapcsán megemlítetném persze az európai főügyész kérdését is, erről is többen említést tettek. Ez a szerződés 86. cikkéből eh, adódhat az ügyészség tevékenysége. Itt elsősorban az EU pénzügyi érdekeivel foglalkozna ez az európai ügyészség. Már elkezdtünk ezen gondolkozni hiszen jövőre tervezzük, hogy majd előállunk egy javaslattal, erről is beszélt a biztosasszony. Konzultációkat fogunk végezni, már az interneten ezzel is indult. Konzultációk persze lesznek a közeljövőben a különböző érintettekkel, partnerekkel, a parlamenttel is természetesen. Ez egy bonyolult, összetett kérdés milyen mennyire legyen ez centralizálva vagy decentralizálva, elszámíthatóság kérdése, az EPO és a Eurojust, az OLAF egymáshoz fűződő kapcsolata, stb. Hogyha az önök szakbizottsága ezt kívánja, akkor majd további részleteket is megvitathatunk. Mi ezt mindenképpen nagyon jónak, érdekesnek tartanánk, hiszen nagyon sok kérdést kell még feltárni. Még egy utolsó rövid elemzést elmondanék arról, hogy hogyan lehet a jövőben a kölcsönös bizalmat erősíteni, a kölcsönös elismerés elősegítése érdekében. Szükség van egy olyan rendszerre, egy olyan mechanizmusra, ami gyors és rugalmas, hogyha a szervezetbűnözők ellen akarunk harcolni. Itt visszatérhet elértünk a hágai, a tamperei programig, már ezekben a programokban is ezt a célt tűztük ki. Tehát a kölcsönös elismerés azóta is sok munkánknak az alapja, a sarokköve. Több jogi eszköz született meg, amiket most a Lisszaboni szerződéshez igazítottunk, és az egész területről készült jelenség, jelentésből kiderül, hogy sokszor hiányzik a bizalom a tagállamok között, és ez akadályozhatja az EU vagy kölcsönös elismerésre alapuló jogi eszközeinek a hatékony alkalmazását több módon is le lehet küzdeni talán ezt a hiányosságot. Malmström asszony egy lehetőséget említett, ez pedig a képzés. A mi területünkön egy közleményt készítettünk el, a képzés az összes gyakorló jogász számára, tehát bírák, ügyészek számára. A célunk az, hogy ezek az igazságügyi tisztviselők jobban ismerjék az EU tagállamok jogrendjeit, és hogyha ez így lesz, akkor hatékonyabban fogják tudni alkalmazni az EU jogszabályait is. Készült tehát egy közlemény, majd a 2020-ig terjedő időszak fő céljairól, 700 ezer gyakorló igazságügyi szakember vesz majd részt eh, EU jogszabályal kapcsolatos, EU joggal kapcsolatos képzési programokban, és eh, ez az egyik legfontosabb képzési feladatunk. Egy nagyon gyors áttekintést eh, próbáltam adni a jelenlegi, illetve a jövőbeni tervekről és ha bármilyen felvetésű kérdésük van, akkor örömmel válaszolok. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen Knudsen igazgatóasszonynak. Köszönjük ezt az előadást, nagyon fontos ez számunkra, és azonnal meg is adom a szót kérő kollégáknak a szót. Matyi asszonynal kezdjük. Nagyon kevés időnk van tessék. Merci, Madame la Présidente, je vais brève. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. Knudsen asszony nagyon sok mindenre válaszolt már előadásában így is. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk erre a második eh, szakbizottsági ülésre, hiszen ennek egyik célja az volt, hogy erősítsük eh, a közös együttműködésünket. Sajnos nekünk az a benyomásunk, hogy a rendőrség együttműködés sokkal jobb minőségű, mint az igazságügyi együttműködés. A szervezetbűnözés elleni küzdelemben a tagország igazságügyi rendszerek egy kicsit be vannak betonozódva, és éppen ezért a bizottság feladata nehezebb, nehéz az európai jogot harmonizálni, mint a rendőrségű együttműködés területén és azt gondolom, hogy az egy együttműködésben több a nehézség, ami az igazságügyi személyzet képzését illeti, a bírek ügyészek képzését illeti. Ön említette, hogy több mint száz ember szeretnének képezni. Meg szeretném kérdezni azt, hogy mit tehetnénk annak érdekében, hogy ezek a jogi hagyományok ne akadályozzák a szervezet bűnözés elleni közös küzdelmet, a DG Justice létrehozott egy internetes weboldalt, és rendszeresen konzultál ezen a weboldalon. Meg szeretném kérdezni, hogy kikkel. Szeretnénk ezzel kapcsolatban több részletet kapni, illetve ami az ügyességet illeti, szeretnének-e itt is képzést megvalósítani. Itt is vannak problémák, és a biztos, bizottság mit tehet ezen a területen? Köszönöm szépen. Due minuti, uh, onorevole Gomez. Gomes asszony következik. Knudsen asszonytól azt szeretném kérdezni, hogy a főigazgatóságuk figyelembe vette-e az Európai Parlament CIA eh, járatével kapcsolatos eh, jelentését, hiszen abban a, a jelentésben voltak ajánlások, és beszéltünk arról, hogy nagyon laza a biztonság a repülőtereinken, a civil repülést illetően, hogyha például figyelembe vesszük a drogkereskedelmet, vagy a fegyverkereskedelmet. Ezen kívül azt is szeretném megkérdezni öntől, és ön ezt elmondta, és egyetetek önnel ebben, hogy nem arról van szó, hogy új jogszabályokra van szükség, hanem arról, hogy hogyan hajtják végre a már meglévő jogszabályokat. Ennek kapcsán tette a minimális normák alkalmazását, hogy ki lehessen építeni egyfajta bizalmat a tagállamok között. A DJ Just mit tett például a korrupcióhoz, vagy a szervezett bűnözéshez kötődő büntettek nyomozása során azt láthatjuk, hogy a nyomozás lehet problémás, vagy akár a perek. Vegyük például Portugáliát. Nagyon sok olyan per van, ahol nem nyomoztak megfelelően, és lehet Lehet, hogy már elévült az eset, nem lehet tovább már e, nyomozni utánuk, nem lehet nyomozni a bűnelkövetők után, és így nem kerül sor perre sem. Tehát ez egy nagyon fontos elem, ahol az önök főigazgatóságának meg kellene vizsgálni azt, hogy mit történik az egyes tagállamokban. Van még egy e, terület, az EU költségvetést említette, és mi történik azokkal a büntettekkel, ahol a nemzeti költségvetések kerülnek eh, veszélybe? Mi van azokkal az országokkal, amelyek most a trojka irányítása alatt vannak a krízis miatt? Tudjuk, hogy a beszerzéseknél is vannak eh, bizonyos szervezetek az Európai Unió tagállamaiban, és nem tesznek semmit sem ezen szervezetek ellen a tagállamokban például Portugáliában is van ilyen, és nem azt látjuk azt, hogy az EU bármit is tenne. Elnök, köszönöm szépen, Skilekákis úr következik. Nos, két kérdésem lenne. Az első az tényekre vonatkozik, és számaratokra. Ön beszélt az EU költségvetése kapcsán felmerülő csalásokról, 600 millióról beszélt EU-s szinten, ez most ez e, éves szinten történik, vagy általánosabban ennyi, mert e, azt szeretném megkérdezni, hogy mit gondol, mit történik a valóságban. Lehet-e e, azt függetlenül mérni, hogy mi történik, mit tesznek önök ebben az esetben? A második kérdésem, és itt vissza utalni Gomas asszony kérdésére. Igaz az, hogy Görögország esetében volt szó korrupcióról, illetve pénzmosásról a védelmi beszerzések kapcsán. Valószínűleg több száz millió euróról volt szó egyetlen egy esetben. De Európa szinten tapasztalható ez, mert a védelmi beszerzés nem csak egy országban történik, van egy eladó ország és egy vásárló ország. Megvizsgálták-e ezt már? Kértek-e önöktől segítséget ebben az esetben? Ez egyáltalán az önök értékesség körébe tartozik? Elnök, köszönöm szépen, Newton Dan úr következik. Nagyon rövid leszek én is. A közös nyomozati csoportok. Lehet, hogy rosszul hallottam, de azt mondta, hogy 33 ilyen csoport van. Ez egy évre vonatkozik? Hát eléggé kicsi ez a szám, hiszen olyan sokfajta bűnforma létezik, hát 33 az semmi, 33 ilyen csoport az semmi. Sőt, ha jól hallottam, egyetlen még ott tartanak, hogy egymásra veszekednek, hogy ki lesz az illetékes, egy francia, holland vagy német, sőt azon is veszekednek, hogy ki fogja majd ezt eh, eh, fizetni. Tehát eh, igazából nem is működőképesek ezek a csoportok, és az a tény, hogy 33 ilyen csoport van, az önmagában is már szörnyű. Nem akarom önt kritizálni, de a kérdés az az, hogy valaki megvizsgálta ezt már, hogy mennyire működőképes ez, vagy csak feltelezzük azt, hogy minden rendben van, és folytassuk így, ahogy van. Állnak, köszönöm szépen Newton úr. Mielőtt még megadnám a szót, elmondta azt már, hogy vannak olyan közpénzek, amelyeket a maffia használ fel. Ezzel kapcsolatban azonnal azokra az eszközökre gondoltam, amiket az Európai Unió irányoz elő bizonyos régiók számára. Ezek közpénzek, amiket esetleges módon megcsapolnak a bűnözők is és több milliárdról lehet szó évente. A Stockholmi programban volt egy jogakotási javaslat, hogy bizonyítékokat lehet sen gyűjteni, és itt szó volt a kölcsönös elismerésről 2011-re irányozták elé, elő ezt a javaslatot. A Libeszak Bizottságban is beszéltünk erről. Szeretném azt tudni, az Európai Bizottság mit kíván tenni ezen a területen. Uh, thank you very much for these. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Az elején szeretném kezdeni Egészen világos az, hogy mindent meg kell tennünk, amit tudunk, annak érdekében, hogy támogassuk a rendőrségi és igazságügyi együttműködést. A kettő között két nagyon különböző hagyományról van szó, mint ahogy azt a tisztelt képviselő is em- em- említette, és ez egy lassú folyamat. Aki az Európolnál, az Eurojustnál járt, tőlük is azt halljuk, hogy mind Európai Unió szinten, mind tagországi szinten nagyon különböző hagyományokkal rendelkeznek. Fontos, hogy az ügynökségek munkáját tovább erősítsük. Azt gondolom, hogy most már jobb munkát tudnak végezni, mint korábban. A hálózat kialakítást is támogatnunk kell, a finanszírozást is erősítenünk kell, azért, hogy az igazságszolgáltatási hatóságokat és a rendőrséget köve, közelebb vigyük egymáshoz, illetve a rendőrségi kultúra egy kicsit fejlettebb, most létezik egy Justice főigazgatóság, és sokkal több mindent tudunk tenni annak érdekében, hogy erősítsük a, az igazságszolgáltatás, igazságügyi együttműködést, erősítsük a hálózatokat, ami a portált illeti, mindenkit arra szeretnék bámo, bátorítani, hogy keressék meg ezt a weboldalt, 50-60 ezeren tették már ezt meg, nagyon felhasználóbarát, jó és egyszerű a bemutatkozás, és egy figyelmfelkető kampányt szeretnénk indítani, szeretnénk biztosítani azt, hogy a jogot gyakorlók eszmét cserélhessenek a bírákkal, ügyészekkel, stb., és tudják azt, hogy létezik egy ilyen gyakorlati eszköz, a gyakorlatban dolgozóktól nagyon pozitív feedbacket kaptunk, a polgárokat, illetve a jogi szakmában dolgozókat céloztuk meg, és szeretnénk, mint említettem, egy figyelemfelkeltő információs kampányt is indítani. Ez az eszköz még interaktívabbá válik majd, mint korábban volt. Ami pedig a tréninget életi, mi katalizátorként is működhetünk Európai Uniós szinten, de magát a munkát a tagországoknak kell elvégezni lokális, regionális vagy nemzeti szinten, beleértve a jogiskolákat is, illetve az Európai Unió szintjén használhatjuk a meglevő intézményeket és európai eh, jogi társulásokat, szövetségeket, illetve a meglévő képzési szövetségeket is. Velük szoros az együttműködés, szoros kapcsolatban vagyunk, és szeretnénk biztosítani azt, hogy ők növelni tudják a tapasztalat csere programokat, hiszen ők vannak a legközelebb ezekhez a hálózatokhoz, és ezek a hálózatok multiplikátor szerepet is betölthetnek. Azt gondolom, hogy az összes partnerrel együttműködünk, és megkértük a különböző szerveket arra, hogy jelezzenek vissza azon, azoknak a számáról, akiket képzésben részesítenek, és ezt a megpróbáljuk összevonni. Nagyon sok minden történik eh, nemzeti szinten a tagországokban, de eddig még senki nem próbálta meg ezt az információt egyesíteni, és eh, reméljük azt, hogy ennek dominó hatása lesz, hiszen nagyon sok ember vesz részt eh, különböző ágazati jogi képzésekben. Sok kérdés hangzott el, a nemzeti kompetenciára vonatkozóan is. Jelenleg etikai jellegű kérdésekkel nem tudunk foglalkozni, erre nincsen jogosítványunk. Ami a az átruházást illeti, jelenleg jelentésekre összpontosítunk, készíthetünk jelentéseket úgymond a rosszul teljesítők megnevezéséről, illetve azokról, akik ezt nem valósítják meg megfelelően, és később eljárásokra is lehetőség lesz, nagyon egy aktív megvalósítási stratégiákat is kidolgoztunk, elmondjuk a tagországoknak azt, hogy hogyan kell ezeket megvalósítani, és a DG Home beli kollégáim pedig speciális intézkedéseket dolgoznak ki a korrupció elleni küzdelem jegyében. Malmström asszony röviden ki is tért erre. Ami az EU pénzügyi érdekeinek védelmét illeti, fontos felhívni a figyelmet arra, hogy csak Európai Uniós finanszírozást fedünk le, csak az Európai Unió költségvetését, minden olyan tevékenységet, amely károsítja az EU költségvetését, a nemzeti költségvetésekre nem térünk ki, ez nem tartozik a feladatkörünkbe, csak az Európai Uniós költségvetéssel foglalkozunk a statisztikák, az Olaf éves jelentésében hozzáférhetőek, innét jön a 600 ezer millió is, és a tagországok ezekről a számokról számoltak be nekünk, tehát csak azokkal az adatokkal rendelkezünk, amelyeket a tagországok az Olafnak eljuttattak, tehát minden az ő aktív voltukon múlik, illetve azon, hogy mennyire végeznek nyomozati tevékenységet, illetve folytatnak ilyen típusú eljárásokat. A DJ Justice nem folytat konkrét nyomozást, ami a közös nyomozati csoportokat illeti. A tisztelt képviselőnek igaza van. Én úgy érzem, hogy félig van tele ez a pohár. Néhány évvel ezelőtt a tagországok nem nagyon akartak belekapcsolódni, bekapcsolódni ebbe a nyomozati csoporti munkába, de ez most megváltozott az Eurojust Hágában van, és arról is beszéltek már, hogy hogyan tudják a legjobb gyakorlatokat egybevonni, hogyan működnek ezek a nyomozati ö, csoportok, illetve szeretnék megosztani a tudásukat a tagországokkal. A tagországok ö, hatóságai lassan hozzászoknak ehhez a lehetőséghez, és for, hozzájuk is fordulnak az Eurojust és az Europol részt vesz ebben a nyomozati csoporti munkában, de nagyon gyakran bilaterális, két-három tagország között megvalósuló munka is van. Hát mi továbbra is szeretnénk ezt az eszközt erősíteni, előmozdítani. Ami pedig az utolsó kérdést illeti, elnök asszony, kölcsönös bizonyíték elismerést illetően a tagországi kezdeményezések ezt átvették, illetve jelenleg folynak a viták. Legfőbb aggályunk a hozzáadott érték biztosítása, tehát ez egy e, gyakorlati munkát folytatók által visszajelzett anyagból derül ki. Fontos, hogy ennek a munkának e, hozzáadott értéke legyen, illetve ne tartalmazom visszautasítási alapot, hiszen ez kevésbé hatékonyá és átláthatóvá teszi az egészet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Knudsen igazgatóasszony. A következőről van szó, az Eurojust és sikerei azon múlanak, hogy a tagországok mennyit szeretnének beruházni. hiszen az információk a tagországoktól származnak. Köszönjük szépen ezt a nagyon jó eszmecserét, hamarosan újból találkozunk, hiszen nagyon fontos számunkra a rendszeres eszmecsere, illetve a megoldások közös megvitatása. Köszönöm szépen! Most pedig át visszatérünk a munkánkra. és ha nincsenek egyéb felvetések. Gomes asszony parancsoljon. Uh, and, uh, Köszönöm szépen, és uh, szeretnék most egy javaslatot tenni a szakbizottságnak, amit akár később a kivételt bíró is elfogadhat. A jogalkotási intézkedések Eh, tekintetében, amiket javasolhatunk, illetve gyakorlati intézkedések, amiket javasolhatunk, eh, akkor lenne hasznos a szabadságunk, hogyha sikerülne rávilágítanunk bizonyos esetekre, amelyek pontosan megmutatják eh, azokat a javaslatokat, amelyeket megpróbálunk elkészíteni, legyen, legyen, legyenek azok jogokotási vagy eljárási javaslatok. És ebből kifolyólag azt javasolnám, hogy eh, ahogy csak hallhattuk azt eh, Knudsen asszonytól, az EU intézmények koncentráltak tulajdonképpen a korrupcióról szóló jelentésekre, illetve az olyan korrupciós esetekre koncentráltak csak, amelyek az EU pénzekhez kötődnek. A szörnyű válság közepette azt láthatjuk, hogy óriási mértékű a szervezett bűnözés, a korrupció, és ez megfotja, megfosztja az adófizetőket, a nemzetállamunkat, a nemzetállamainkat a pénzüktől. Azt javasolnám, ahogy eh, a görög kollega is elmondta hamarabb, például a, a eh, katonai beszerzés eh, kérdését, amit most vizsgálnak Görögországban. Portugáliában is van egy hasonló bár nagyon lassan halad. Tehát ez azt mutatja, hogy ez egy európai hálózat, ez egy európai hálózat, mert az eladók Németországban voltak, a korrupciót végzők is Németországban voltak valamilyen szinten. Tehát óriási pénzekről van szó. Most már két országban EU intervenció alatt, EU mentőcsomag alatt, Németországban az ügyet a portugál ügyészek robbantották ki, és vannak olyanok ott már, akiket elítéltek korrupció miatt, az eh, az, ami amiért megvesztegettek görög, illetve portugál hivatalnokokat. És Portugáliában viszont semmi nem történik. És hadd mondjam el azt, hogy eh, ez eléggé bonyolult így, mert jelenleg a miniszterelnök, illetve eh, akkor a miniszterelnök Roland úr volt, és nem mondom azt, hogy ő benne volt ebben, de nagyon aggódnunk kell amiatt, hogy tisztázni kellene mindenkinek a felelősségét ezekben a szerződésekben, illetve két párhuzamos szerződésről van szó, egy Görögország, egy Portugália esetében német eladók által. Én megpróbáltam mindenhol felelősséggel élni, mint parlamenti képviselő, panasztal éltem a Malmström biztos asszony irányába, a versenyügyi főigazgatóság, a belső piaci főigazgatóság irányába is benyújtottam panaszt, és úgy tűnik, hogy senkit nem érdekel az, hogy tisztázza ezt a kérdést. Tehát azt javasolnám, hogy ez a csak foglalkozzon ezzel a kérdéssel, próbáljuk tisztázni ezeket a kérdéseket, ezeket az ügyeket, és meg kell találnunk azokat az intézkedéseket, amelyeket majd a jelentésünk végén javasolhatunk. Of course, all the materials, there are plenty uh, to this committee. Grazie, uh, onorevole Mathieu. Köszönöm szépen, Mathieu asszony. Anna, uh, c'est probablement... Uh, Azt gondolom, hogy 18 uh, hónapunk van egy nagyon sűrű napi renddel. Meg szeretném kérdezni, hogy hogy inkább a Védelmi Szakbizottságot kéne megkérni arra, hogy ilyen típusú nyomozatot uh, végezzen, hiszen hogyha mi, is, mi ezt magunkra vállaljuk, akkor nem fogjuk tudni elvégezni a munkánkat. Hát nem látom, hogy egy ilyen óriási hanyaggal hogyan tudnánk megbírkózni és azt gondolom, hogy a Védelmi Albizottság eh, hivatottabb erre a feladatra. Köszönöm szépen, Matyi Összony. Rendben van. Lezártuk az ülést, és majd a ko koordinátorokkal is eh, beszélni fogunk erről. Június 19-én lesz a következő ülésünk, és most elkezdjük a koordinátorok ülését a nyilvánosság kizárásával. On va manquer de temps pour les coordinateurs. Oui, on a beaucoup à discuter.